Kérem, hogy foglaljon mindenki. I still see colleagues um, uh, greeting each other. Please take your seats. Thank you. Kérem, foglaljon mindenki helyet. So, colleagues, um, yes, happy new year to all of you. Mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok, és nagyon boldog közös szavazással kezdünk a KONT szakbizottsággal, hogyha a napirendnek erre a részére senkinek nincsen kifogása, akkor kezdünk is. Elektronikusan fogunk szavazni, a KONT kollégák is, úgyhogy ha itt van a szavazókártya, akkor ez nagyon jó. Hogyha esetleg nincs valakinek itt a szavazókártyája, akkor kérem, hogy ezt most jelezze. Tehát akkor üdvözlök mindenkit, itt van velünk a Kont bizottságtól is az elnök. Szavazni fogunk méghozzá az unió pénzügyi mm, érdekeinek védelméről, a csalások elleni harcról. Meg is adnám rögtön a társ elnöknek és a jelentés mm, az egyik jelentéstevőnek a szót. Kérem mondjanak egy pár szót erről a szövegről, amelyről már mm, szót ejtettünk az intézmény közi tárgyalások során. Nagyon örülök, hogy már itt tartunk ezen ponton, hogy szavazhatunk róla. Köszönöm szépen, én is mindenkit üdvözlök, és boldog új évet kívánok a KONT szakbizottság nevében. Ez egy történelmi pillanat ma az Európai Unió számára. Ma ugyanis olyasmiről fogunk dönteni, amiről már három és fél éve, vagy már akár húsz éve a Kont bizottságon belül dolgoztunk, és sok mindent elértünk. A harmonizáció a büntetőjog területén, ezen a területen az első lépést ma megtesszük, és nem kell különösebb jós tehetség ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy ez az irányelv a tagállamok számára is egyfajta kényszert jelent a büntető jogi rendelkezések harmonizációja irányában. Ma lezárjuk a három és fél éves munkánkat, és 2012 nyarán kezdődött ez a munka. Az anyagi jog képezi az alapját a általános ügyészség számára, és a tanács is megfelelően döntött. Itt szeretnék köszönetet mondani, ugyanis az Európai Unióban, illetve az Európai Parlamenten belül ezek a hangok mérvadóak, és először is a társjelentéstevőnek, Aguilar úrnak, illetve Szipel asszonynak is szeretnék köszönetet mondani. A szlovák soros elnökség Kontlárik eh, kolléga konkrétan eh, szintén komoly segítséget jelentett, illetve az olasz és a holland eh, elnökséget is köszönet illeti, és a tanácson belül nagyon hatékonyan folyt a munka, Peruzzoli úrnak, Lorenzo Salazarnak köszönhetően illetve Ingen Önász Majori Bon és Franzen kollégák is komoly segítséget nyújtottak. És ők nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy ma ez, ezen a nagyon fontos területen, ahol egyelőre nem volt európai harmonizáció, előre tudjunk lépni. Sors Schröder, Úrich asszony, Hoffmann, Nikolaj Aljoron és Saronka a bizottság részéről szorosan együttműködött velünk, nekik is eh, szeretnék köszönetet eh, mondani, illetve a nyelvi jogászoknak, ugyanis ennek köszönhetően egy olyan szöveg született, ami komoly kompromisszumot jelent. Az áfát is be tudtuk vonni ebbe a körbe. Itt kb. 10 millió eurós kárról lett volna szó, ha ez nem sikerül. Nagyon fontos volt, hogy ezen a területen kialakítsuk a határokon átnyúló együttműködés feltételeit, egy felülvizsgálati klauzulát is felvettünk a 18-as cikkben az európai ügyész tekintetében, mely esetek kerülnek hatáskörön kívül. És ezt a felülvizsgálati klauzulát tehát bevettük, meghatároztunk egy küszöbértéket is 100 ezer euró összegben, illetve az elévülési határidőket is öt évben határoztuk meg, illetve a nyolc év, amit mi javasoltunk, vagy ami a mi elképzelésünk volt, szintén bekerült a szövegbe. Tehát ma, ha megszavazzák ezt a javaslatot, akkor egy levéllel fordulunk a tanács felé, és a második olvasatban el tudjuk ezt fogadni, amennyiben a tanács is ehhez hozzájárul. Tehát még egyszer, ez egy történelmi pillanat, és nagyon nagy köszönet önöknek, hogy ezt lehet, lehetővé tették. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Inge. És mielőtt a szavazást megkezdjük, Megkérdezem, hogy López Aguilar úr a Liber részéről kíván-e szólni. Én is szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek jó, minden jót kívánjak az új évben. Én is maximálisan támogatom a kollégám Gressle asszony által elmondottakat ezzel a dossziéval kapcsolatosan, hiszen ez rendkívül fontos az egész Európai Unió számára és most itt van a lehetőség előttünk, az utolsó lehetőség, hogy elfogadjuk a PIF irányelvet. Ez egy rendkívül bonyolult dosszié volt a kezdetektől fogva, négy évig tartott a munka, de hát természetesen a történelmi távlat ennél hosszabb. Az Európai Uniós szinten a büntetőjogi eszközt a tagállamok gyanakvással nézték hosszabb ideje, és nagyon fontos, hogy megoldjuk azokat a nehézségeket, amelyek az áfa kapcsán felmerültek, mint költségvetési forrás. Ez volt tulajdonképpen a lényeg ennek az irányelvnek. Az áfát mi valós EU-s pénzügyi költségvetési forrásnak tekintjük. Éppen ezért nagyon fontos, hogy végül sikerült az Európai Ügyészségi Hivatallal kapcsolatosan megállapodni. Természetesen a szöveg nem teljesen tökéletes, itt számos kompromisszumot kellett kötni, az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatosan, ez azonban mindenféleképpen egy fontos szolgálat lesz. Tehát a megállapodás szerintem nagyon jó időben történik, ami az EPOT illeti. Egy elég nehéz szakaszban vagyunk, és most próbáljuk megteremteni a feltételeit annak, hogy ez a szolgálat minél előbb felálljon, és előre tudjunk lépni azt hiszem, hogy a megállapodás jól kiegyensúlyozott, ideértve az áfa csalásokat, valamint eh, a bizottság felvizsgálata kerül, ö, eh, keretében, amire két év múlva kerül sor, minimális, max, minimális és maximális szankciókat eh, tudjunk meghatározni. Tehát ez egy kiegyensúlyozott kompromisszum, és csak köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlament minden szolgálatának, a titkárságnak, illetve mindenkinek, aki közreműködött ebben a nagyon szoros együttműködésben az évek során. Kreszle asszony és magam is, tehát nagy köszönettel tartozunk mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is mindkét szakbizottság kollégáinak szeretnék köszönetet mondani, és akkor most az intézményközi tárgyalások során elfogadott szövegről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 47 igen, 8 ellenszavazat tartózkodás nélkül elfogadtuk a szöveget. So colleagues, uh, Mrs. Grassler and I will now... És akkor most Gressle asszonyjal közösen egy levelet fogunk a máltai elnökségnek intézni, tájékoztatva az elnökséget, hogy a módosítókkal kiegészített szöveget elfogadtuk. Ezzel az együttes ülésünk véget is ért. Köszönöm, Kreszle asszony! So colleagues, while our uh, Kant colleagues are leaving, uh... Kedves kollégák, akkor amíg a kont kollégák uh, kivonulnak, miközben elfogadhatjuk a LIBE napirendet. Hogyha nincsen senkinek kifogása, akkor elfogadottnak tekintem a napirendet. Kérem, hogy egy kicsit legyünk csendben, ugyanis lenne egy pár elnök közleménye, amelyet szeretnék megosztani önökkel. Gabriel asszony szeretne felszólalni. Elnézést, elnök úr, hogy felszólalok, de hát két szavazást kellett volna tartanunk, a grúz mm, vízum kérdésben, nem? Mindjárt itt fogunk tartani, mindjárt jön majd a második szavazás. Ez az ötös napi rendi pont lesz, úgyhogy ne aggódjon, fogunk erről szavazni. We're just going to make some uh, chairs announcements and then we'll reach the vote, don't worry. Tehát akkor először elnök közleményei, és utána majd szavazunk, úgyhogy ne aggódjon. Kedves, kedves kollégák, legyünk egy kicsit csendesek, ugyanis szeretnék egy pár elnök közleményét mondani, igen, kényes témákban. Tehát a kollégák, akik elmennek, kérem, hogy ezt csendben tegyék. Kedves kollégák, az első közleményem. Ugye ez az első ülésünk a berlini terrortámadás óta, amely december 19-én történt emlékeztetném önöket, hogy 12 ember meghalt, és több mint 40-en megsebesültek. Szeretném, hogyha tisztelettel adóznánk az áldozatok emléke előtt, a szeretteik előtt, és az összes német hatóság és német állampolgár előtt. Kedves kollégák, itt ebben a szakbizottságban szeretnénk a részvétünket kifejezni, ilyen, egy ilyen borzasztó merénylet mellett. Kérem, hogy tegyünk tanúbizonyságot a mi együttérzésünkről, szolidaritásunkról. Hogyha egyet értenek, akkor kérem, hogy adózzunk egy perces csenddel, kérem álljunk fel, és adózzunk egy perces néma csenddel az áldozatok emléke előtt. you very much. Colleagues, our, our uh, other announcements. Lenne még egy pár közleményem. Uh, először is uh, Grappini úr az SZND-től ő uh, lesz a jelentéstevője az automatikus adatmegosztásról Mm, szóló um, végrehajtó határozat, javaslat tekintetében, és Fontána úr pedig szintén jelentéstevő, méghozzá a pszichoaktív, pszichoaktív anyagokról szóló jelentésnek a jelentéstevője. November 14-én a koordinátorok úgy döntöttek, hogy egészen december végéig lehet kifogásokkal élni azzal a jelentéssel kapcsolatban, amely a közös monitorozása és értékelő keretére mm, vonatkozik a 2014 per 514-es EU rend, Európai Parlamenti tanácsi szövegnek, amelyel a migrációt mm, tudjuk, mm, a migrációra vonatkozó általános intézkedésekre vonatkozik. Mm, valamint a 2013 per 98-as robbanóanyag prekurzorokra vonatkozó szövegnek december 14-ig lehetett kifogásokkal élni, egyáltalán nem kaptunk semmilyen kifogást ami pedig a február 15-16, szeptember 8 és október 10-i napi rendet, illetve jegyzőkönyvet illeti, hogyha nincs kifogás, akkor ezeket elfogadottnak tekintem. És akkor itt már a következő napirendi, kont, napirendi pontnál tartunk. Ez ismételten egy elektronikus szavazás méghozzá azokról a harmadik országokról, amelyeknek az állampolgárainak kell, hogy legyen vízumuk, és azon országok, amelyeknek nem. Tehát itt Grúziáról fogunk szavazni az intézményközi tárgyalások eredményeként. A december 30-ai um, trilóguson volt szó erről, illetve december 20-án koreper megerősítést kaptunk, úgyhogy szavazhatunk erről. Kérdezném Gabriel asszonyt, hogy van -e esetleg bármilyen mondani valója. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Kettő üzenetet szeretnék megosztani önökkel. Először is köszönöm az összes frakciónak, amiért támogatták ezt az anyagot, mert az elejétől fogva elmondtuk, hogy Grúzia jelenleg minden egyes kritériumot kielégít, úgyhogy meg kell tenni az Európai Uniónak ezt az utolsó lépést, amelyen megadjuk a lehetőséget a grúz állampolgároknak arra, hogy rövid tartózkodás idejére vízum nélkül jöhessenek az Európai Unió Európai területére. A tanácsot pedig kérem, hogy a technikai részeket zárják le, és február végén tudjunk szavazni erről a szövegről, és így a grúz állampolgároknak egy egyértelmű üzenetet tudjunk küldeni. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Gabriel asszony, köszönöm ezeket az üzeneteket, amelyeket ez az anyag közvetít. Hogyha senki más nem szeretne felszólalni, akkor javaslom, hogy szavazzunk rögtön. Megnyitom a szavazást. Um, e Kérem a néppártot, hogy tegyen valamit, ugyanis ketten, kettővel többen szavaznak. It's an enthusiastic new year, so tehát most még mindig egyel többen vannak a néppártól. kérem, hogy ezt igazítsák ki a néppárt. Still one, if, if one could just... Uh... Még mindig egyel többen vannak a néppártól. Tudom, hogy mindenki szeretne szavazni, na de hát mégiscsak. Egyel kevesebben kellene, hogy szavazzanak a néppárt részéről. Jó, rendben, most már jó. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 42 mellette, 2 ellene és 1 tartózkodás. Köszönet, köszönet és gratulálok a jelentéstevőnek. Colleagues, we now come to kedves kollégák, már a hatodik napi rendi pontnál tartunk, a Máltai elnökség prioritásainak bemutatása az igazságszolgáltatás és a belügyek tekintetében. Üdvözlöm Carmelo Abela miniszter urat, aki belügyi, illetve belbiztonsági miniszter, illetve Oven Bonicsit, aki igazságügyi, kulturális és önkormányzati miniszter. Üdvözlöm Önöket, tisztelt miniszter urak! Szeretnék nagyon sikeres máltai elnökséget kívánni ennek a hat hónapos periódusnak az elején. Nagyon örülünk, hogy itt vannak mind a ketten. Kevés idővel rendelkezésünkre, úgyhogy fontos, hogy a képviselők is feltessék a kérdéseiket. Először is szeretném megkérni mindkettőjüket, hogy tegyenek röviden egy-egy közleményt, majd pedig a koordinátorok fognak felszólalni, illetve utána a képviselők is feltehetik a kérdéseiket. Így néz ki tehát a normális formátum, gondolom erről kaptak tájékoztatást. Tehát tisztelt miniszter urak, hogyha összefoglaltan tudnának um, felszólalni, akkor több kérdésre lesz majd lehetőségünk, és látni fogják, hogy a képviselők minden kérdés, minden, kér, minden témában meg fognak fogalmazni kérdéseket. Tehát üdvözlöm Önöket még egyszer. Ábéla miniszter úr, hogyha el tudná kezdeni a prezentációját. Nagyon köszönöm. Köszönöm elnök úr, köszönöm Morales úr, tisztelt képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők. A máltai elnökség prioritásait szeretném tehát bemutatni. az elmúlt években az Európai Unió a gazdagságot, a békét tűzte ki a zászlajára. Az európai projektnek ezek voltak a prioritásai olyan időszakban, amikor nagyon szkeptikusak voltak az emberek azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet elérni mindezt. 60 év után most már Máltán a sor, Málta az elnök, Máltának van lehetősége arra, hogy a tanácsot elnökölhesse. Itt az idő arra, hogy együtt mérleget vonjunk az elmúlt 60 évről, és megőrizzünk mindent, amit eddig elértünk az elmúlt 60 év során, és ezt a projektet továbbadhassuk az állampolgárainknak, az állampolgárainknak, akik hajlamosak megfeledkezni arról, hogy Európa mit is ért el az elmúlt évek, évtizedek során. Európának friss lendületre van szüksége, fejlődésre, fejlesztésre az egész Európai Unión belül. Az Európai Uniónak közelebb kell lennie az állampolgáraihoz, és hatékonyabban kellene tudnia átadnia az üzeneteket, bemutatni azt, hogy milyen előrelépéseket is eszközölt. Az Európai Uniónak közelebb kell lennie az állampolgáraihoz, hogy az állampolgárok láthassák, hogy milyen fejlesztések is mentek itt végbe. A tavalyi évi politikai történések mindannyian, mindannyiunkban nyomot hagytak. Közelebb kell lennünk az emberekhez. Soha nem volt ez még ennyire egyértelmű. A tavalyi évi eseményei, tavalyi év eseményei az európai építkezési folyamatnak az alapjait rázták meg. Málta készen áll arra, hogy az egész európai projektet támogassa az elnökségünk során a tanácsban folytatott munkánknak köszönhetően, és az Európai Parlament munkájának köszönhetően az Európai Unió erősebben fog kijönni ebből a jelenlegi helyzetből. Tudjuk, hogy hat hónap rövid idő, de mégiscsak nagyra törő vágyaink vannak, és szeretnénk az európai projektet hitelesebbé tenni és előrébb vinni. Tudjuk, ismerjük a határainkat, de azt is tudjuk, hogy milyen erősségeink vannak. Együtt fogunk dolgozni az Európai Parlamenttel az együttműködés és a becsületesség szellemében. a miniszterelnök, a miniszterelnök helyettes, a pénzügyminiszter, illetve az ellenzék vezetője szintén mind-mind képviselők voltak, és tudják, hogy az Európai Parlament milyen nagy szerepet is játszik. Tudjuk, hogy önök, mint parlamenti képviselők milyen fontos szerepet játszanak, ugyanis az összes európai állampolgár nevében dolgoznak. Az Európai Unió tanácsának elnökségét töltjük tehát be, és a prioritásaink között a legfontosabb az, hogy új lendületet hozzunk Európába, és az egész munkába, amely munkának a célja, hogy közelebb hozza az európai állampolgárokat az Európai Unióhoz. Ugyanis az Európai Uniós állampolgárok érdekelt felek, fogyasztók. Migráció, belső piac, szomszédságpolitika, szociális inklúzió és tengeri ügyek, ezek szerepelnek a prioritásaink között. Tudjuk ugyanis, hogy az hogy az emberek számára ezek fontos kérdések. Nem szeretnék minden egyes prioritásra kitérni, de a miniszterelnök majd fel fog szólalni a jövő heti Strasburgi plenárison, és be fogja mutatni ezeket a prioritásokat. Úgyhogy Morelsz úr, hogyha lehet, akkor én a munkaprogramról szeretnék, szót, szó, ö, szeretnék pár szót szólni, arról a munkaprogramról, amely az önök szakbizottságát illeti, belső ügyek, belügyek, tehát erről fogok beszélni. of the European Union, which constantly brings together the efforts. Tehát mindannyian, mindannyian ezt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a közös céljainkat megvalósítsuk. Kétségtelenül számos kihívással fogunk találkozni az utunk során. Ugyan olyan út ez, amelyen mindannyian óvatosan kell, hogy viselkedjünk mindig, minden egyes percben, főleg, hogyha a migráció és a terrorizmus kérdése kerül elő, ami ezeket a területeket illeti, igencsak kihívásokkal teli időszakon megyünk jelenleg keresztül mindannyian együtt kell, hogy dolgozzunk. Tagállamok, intézmények együtt. Annak érdekében, hogy konkrét lépéseket tehessünk a jó irányban. A migráció és a terrorizmus veszélye az elnökségnek, az elnökséget alapvetően fogja meghatározni az eddig elért haladásra, előrelépésre építkezhetünk a 2016-os eredményekre. Európába 2016 során számos bevándorló érkezett. Több munkára van szükségünk, jelenleg is, illetve hosszú távon is. A migráció lesz tehát a máltai elnökségnek az egyik legfontosabb prioritása olyan sok előrelépést fogunk tenni, amennyit csak lehet a migráció területén. Átfogó hozzáállásra van szükség. Azok a javaslatok, amelyeket eddig benyújtottunk, majd meg fogják reformálni az egész közös európai menekültügyi rendszert. Ez az egyik fő prioritása a máltai elnökségnek. Ez a munka már elkezdődött, és amennyire csak lehet, megpróbálunk előrelépéseket eszközölni a különböző javaslatok tekintetében. Ami az Európai Menekültügyi Ügynökséget illeti, a jelzót, várjuk, hogy az Európai Parlamenttel elkezdhessük a tárgyalásokat, hogy közösen dolgozhassunk, és olyan új ügynökséget, európai ügynökséget hozhassunk létre, amely a megfelelő segítséget tudja nyújtani ebben a témában. Ami egy urodák javaslatot illeti, a tanács és az Európai Parlament szintén tovább fognak dolgozni ezen a témán. Dióhéjban a máltai elnökség a közös európai menekültügyi rendszer tekintetében mindent meg fog tenni ennek érdekében, hogy az Európai Parlamenttel eh, együtt dolgozhasson, és a különböző fázisokon keresztül vihesse a szövegeket. Ezen területen először is meg kell néznünk, hogy a szolidaritás és a felelősség elvét hogyan tudjuk biztosítani. Ezt az eszmecserét mm, átfogóan tovább kell folytatnunk, hogy kiutat találjunk a jelenlegi helyzetből. Amennyire csak lehet, a mindenki által kifejezésre jutatott aggodalmakra választ kell adnunk. Láttuk, hogy a menekült kérők hulláma az egész Európai Unió számára kihívást jelent, talán sokkal jobban, mint a gazdasági kihívások. Éppen ezért a múlt ból le kell vonnunk a következtetéseket, az elmúlt pár év tapasztalatából kell építkeznünk nem csak akkor kell, hogy a rendszer működjön, amikor minden jó, hanem amikor feszültség, nyomás alatt állunk, akkor is. A tanács decemberben tartott egy ülést arról, hogy a felelősség, illetve a szolidaritás elve hogyan is érvényesülhet a következő időszakokban. Megnézte a tanács azt, hogy milyen konvergencia területekre van szükség megvizsgáltuk azt is, hogy hogyan lehet konszenzusra jutni az európai menekültügyi szakpolitikának a területén, a mi elnökségünk alatt. Mindent megteszünk a jó munka érdekében. Az unió tagjaiként mindannyiunknak a szolidaritást kell az ászlónkra tűznünk, és a szerződésben megfogalmazottaknak a szellemében kell cselekednünk. Ez hitelességi kérdés is. Az Európai Unión kívüli országoknak, világnak is meg kell mutatnunk, hogy mennyire egységesek vagyunk. Folytatni fogjuk a munkát, az eddig kidolgozott jelentések, eddig kidolgozott intézkedések megvalósításának a tekintetében segíteni fogjuk Görögországot, illetve Olaszországot is, a hotspotok, az áthelyezés, illetve a szakértők helyszínre vezénylése, mind-mind a mi prioritásaink. De ez még nem elég. Meg kell néznünk, hogy a menekültügyi rendszer hogyan működik, és átfogó megoldást kell kialakítanunk. Látnunk kell, hogy milyen külső dimenziói is vannak a menekültügynek a származás, illetve a tranzit országokkal is együtt kell dolgoznunk. Ez alapvető fontosságú annak érdekében, hogy azok, akik nem léphetnek be, vagy nem maradhatnak a területünkön, azokat is segítsük. Segítenünk kell ezeket az embereket, illetve megfelelő visszatelepítési mechanizmusokat is jól kell működtetnünk. Ha ezt nem tesszük, akkor felmerül annak a kockázata, hogy elveszítjük a hitelességünket. A harmadik országokkal a Blue Card irányelvet, irányelv tekintetében együtt fogunk dolgozni, illetve a vízum kérdésekben is. Együtt a máltai elnökség új partnerségi keret kialakítására törekszik a harmadik országokkal a migráció tekintetében mm, öt prioritás jelentő országot meg is határoztunk, de még mindig több munkára van szükségünk. Líbiával, illetve más észak-afrikai országokkal együtt kell dolgoznunk még jobban, hogy a migrációs kérdéseket együtt tudjuk kezelni. A migráció külső vetületének vetületére nagy figyelmet szentelünk. A 2015 novemberi velettei csúcson is láthattuk, illetve 2017 februárjában, majd Máltában láthatjuk, hogy ezek mennyire fontos kérdések. A levelettei csúcs bemutatta azt, hogy milyen fontos, hogy mindannyiunk közös érdekében együtt dolgozzunk. Az Európai Unió Törökország közös közlemény szintén fontos, fontos lépés volt még akkor is, hogyha nem sikerült minden kérdést megoldanunk. Továbbra is együtt kell dolgoznunk, és a megkötött egyezményeket be kell tartanunk. A migrációs kérdések kezelése, kezelésének a tekintetében az Európai Unió nagy erőfeszítéseket tett, például a külső határok tekintetében. De a biztonsági kérdések kapcsán egyre több aggodalom merül fel. A biztonság, illetve a határok átlépése között harmóniát kell teremtenünk. A trióban, az önökségi trióban a határokkal foglalkozunk és foglalkoztunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a be- és kilépési rendszer jól működhessen. Decemberben a tanács a társ jogalkotót felhívta arra, hogy a belépési-kilépési rendszerről 2017. júniusig sikerüljön megegyezni. Várjuk tehát a közös munkát az Európai Parlamenttel. Az Európai Tanács a, az ETS rendszert is szeretné 2017 végére teljesen jól működővé tenni a vízummentességet élvező utazók területén még vannak hiányosságok, az ETS rendszer ezt is rendbe fogja tenni. Az elnökségnek az a nagyra törő célja van, hogy a tagállamok egyességre juthassanak 2017. június végére. Reméljük, reméli az elnökség, hogy a 2017-es év második részében már elkezdődhet az Európai Parlamenttel való munka. A Schengen információs rendszernek a célja pedig az, hogy a terrorizmus elleni harcot hatékonyabbá tegyük. A terrorizmus veszélye, vagyis az állampolgáraink biztonságát érő veszélyek, láthatjuk, hogy sajnos valóság, valós jelentenek. Be kell ismernünk, hogy a terroristák profilja változott az elmúlt évek során, és az Európai Unió jelenleg új kihívásoknak, számos új kihívásnak van kitéve, éppen ezért személyre szabott megoldásokra van szükség, új bábiztonsági stratégiára, és olyan ütemtervre, amelyel az információkat könnyebben meg tudjuk osztani egymással. Várjuk, hogy a, az inform, információ, illetve interoperabilitási um, munkacsoport hogyan fog dolgozni. Az a célunk, hogy állampolgáraink biztonságát biztosítsuk, és biztonságosabb Európát hozhassunk létre. Várjuk, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni a fontos bűncselekmények elleni harcban a súlyos szervezett bűncselekmények ellen is fogunk harcolni, az elmúlt négy év tapasztalatából fogunk táplálkozni és megnézzük, hogy az elkövetkezendő négy évben, a következő szakpolitikai ciklusban mit is kell tennünk. Csak akkor tudunk ezen, ezen az igen sűrű napirenden jól haladni, hogyha a tagállamok támogatnak bennünket, és hogyha jó az együttműködés az intézményeink között. Várjuk az önökkel való közös munkát, hogy haladhassunk, előreléphessünk a tagállamok, az állampolgárok védelmében. Nagyon köszönöm. Um, köszönöm, Abéla úr, most pedig Bonicsi úr, hogyha fel tudna szólalni, és 10 percben fel tudna szólalni. Nagyon sok részletes kérdéssel fognak előállni a képviselők, az összes területre fognak ezek vonatkozni, úgyhogy köszönöm, hogyha 10 percben össze tudja foglalni. Köszönöm. Grazie, Hafna, Sur Moraes. Köszönöm szépen, Morász úr. Megpróbálom betartani a számomra rendelkezésre bocsátott időkeretet. Nagy megtiszteltetés számomra, és Abelon úr számára is, hogy itt lehetünk. Már az elnökség megkezdése előtt komoly munkát végeztünk, ellátogattunk itt az Európai Parlamentbe is, és nagy megtiszteltetés az, hogy most itt lehetek. Ezt őszintén mondom. Úgy érezzük, hogy az Európai Parlament az az intézmény, amelynek amelyel szemben felelősséggel tartozunk illi huwa illi dak li jkun jaħseb illi ma jolqotx il-person. Nagyon gyakran az Európában végzett munkát technikai jellegűnek tartják az állampolgárok, úgy érzik, hogy ez nem érinti őket közvetlenül. Feladatunk azonban az, hogy elmondjuk, megmagyarázzuk az állampolgárainknak, hogy az itt végzett munka az ő életüket javítja. Ami a belügyeket illeti, illetve az igazságügyi kérdéseket, az ezzel kapcsolatos eszmecsere során lehet, hogy nem értünk mindenben egyet. Azért végezzük a munkánkat, hogy a családok, illetve a vállalkozások élete könnyebb legyen. Jogászként nagyon fontosnak tartom ezeket a kérdéseket, de azért is, mert érintik ezek a legmélyebb értékeket, elveket, az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok állnak ennek a hátterében. Ahogyan a szerződés is kimondja, a közös értékeket karolják ezek föl, amelyek minden tagállamot érintenek, a tolerancia, a szolidaritás, az egyenlőség rendkívül fontos értékek, ezeket a vívmányokat nem szabad készpénzként kezelnünk. Ahogyan korábban is elmondtam, ez az első alkalom, amikor Málta ül az elnöki székben, és ebben a szellemiségben folytatjuk a munkánkat, el szeretnénk mélyíteni, megerősíteni Európát, fölkarolva az együttműködést, annak ellenére, hogy vannak nézeteltérések közöttünk, és ebben a szellemiségben szeretnénk átvenni az elnökség szerepét. Málta kontinensek és nemzetek közötti hídként funkcionált, különböző rendszereket, különböző hagyományokat kötött össze, már a nyelvünk is különböző kultúrákat és hagyományokat köt össze. És ez az összefogás, ez az összekapcsolás az, amelynek segítségével egy egyre erősebb szintézést kívánunk kialakítani, és megfelelő tárgyalásokat folytatni a jogalkotók között. Ebben a szellemiségben szeretnénk jó pár nagyon fontos kérdésre összpontosítani a tanácsülések során. Ezeket szeretném most bemutatni önöket. A legelső prioritás az nagyon egyszerű és logikus, ez pedig az, hogy minél nagyobb mértékű előrelépést biztosíthassunk. Ez pedig azt jelenti, hogy sok dolgunk lesz a következő időszakban. Az elnökség során az lesz a célunk, hogy az állampolgár legyen a középpontban. Például az EPO-val való együttműködés, az Európai Ügyészségi Irodával való együttműködés egy ilyen terület. Aztán ott van a PIV irányelv, illetve a Eurojust rendelet. Ezek nagyon technikai névvel vannak ellátva, mégis nagyon is relevánsak az állampolgárok számára, illetve társadalmaink számára. Ezért keményen fogunk dolgozni annak érdekében, hogy ezen javaslatok tovább léphessenek és eredményeket produkálhassanak. A legtöbb tagállam megállapodásra jutott az EPO rendelettervezet kapcsán, egy-két kis apróbb kivétel van, és nagyon reméljük, hogy ez sikerül majd tető alá hozni az év elején. Vannak olyan tagállamok, amelyek kijelentették, hogy nem vesznek majd részt az új irodában. A rendeletet egyöntetű döntéssel hoztuk meg, a parlament jóváhagyásával, illetve a tanácsi szavazat azt mondja ki, hogy nincs egyöntetű döntéshozás ebben a kérdésben, a szerződés pedig lehetővé teszi, hogy, a, hogy kilenc tagállam az Európai Tanácshoz küldje ezt a javaslatot, hogyha itt nem születik meg a megállapodás, a jóváhagyás, akkor megerősített együttműködés alakulhat ki a hatos cikk értelmében az Európai Uniós Szerződés hatos cikke értelmében. Ebben az irányban történnek lépések, és úgy érzem, hogy nagy valószínűséggel erre kerül majd sor, tehát a megerősített együttműködésre. A továbbiakban is együttműködünk majd az Európai Parlamenttel az eljárások véglegesítésében. A Máltai elnökség konferenciát kíván szervezni nemzeti szinten, ebben a kérdésben, hiszen a megfelelő stabil EPO létrehozása rendkívül fontos a máltai elnökség számára, ezt szeretnénk tető alá hozni. Ami pedig a Eurojust rendelet tervezetet illeti, a tanács most véglegesíti a tárgyalásokat. Um, illetve 2015 márciusában uh, is ezzel foglalkozott a lett elnökség, most pedig a parlamenttel készen állunk a rendelet tervezett megvitatására. Aztán ott van a terrorizmus elleni harc, ez továbbra is óriási kihívást jelent és prioritás számunkra. Most már megállapodás született a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos irányelv területén, és nem sokára elfogadásra kerül ez. A bizottság cselekvési tervének középpontjában ez a téma áll, illetve a finanszírozás megerősítése. Ezzel kapcsolatban a pénzmosás témájában, illetve a bűncselekmények elkövetésének témájában előrelépést várunk. Reméljük, hogy az ilyen bűnszervezetek javait le lehet, el lehet kobozni, illetve be lehet fagyasztani. Aztán ott van az ECRIS, amely a mely a priuszokat tartalmazza. Ezen kívül ö, odafigyelünk az elektronikus bizonyítékok ö, témájának előre menetelére is. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Tanács, illetve a Parlament megállapodásra jutott a felfüggesztési mechanizmus kapcsán a szlovák elnökség keretében. Ez előfeltétele volt annak, hogy további vízumkönnyítési megállapodások szülessenek annak is nagyon örülünk, hogy megállapodás született Grúzia esetében, az előző elnökség keretében, Málta pedig Ukrajnára fog összpontosítani a vízumkönnyítés témájában, együttműködve az Európai Parlamenttel, miközben figyelemmel követi a koszovói fejleményeket, illetve a törökországi fejleményeket, annak érdekében, hogy a vízumkönnyítési akciótervet le lehessen zárni, illetve végig lehessen vinni. A szlovák elnökség értékelést végzett, két éves tanácsi párbeszéd kapcsán 2015 novemberében, és teljes mértékben támogattuk ennek az eredményeit. Más szóval támogatjuk azt, hogy a tanácsban levő párbeszédet megerősítsük. Ennek előkészítésén fogunk dolgozni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a párbeszéd minél hasznosabb legyen. Úgy érezzük, hogy az Európai Parlament illetve a tanács célja azonos, ez pedig nem más, mint az, hogy a kötelezettségvállalásunkról tegyünk tanúbizonyságot, megerősítsük a jogállamiságot az Európai Unióban, illetve annak tagállamaiban. Remélem, hogy számíthatok az önök folyamatos támogatására. Természetesen bizonyos dolgokban egyetértünk, másokban nem, de meggyőződésem, hogy közösen nagyon fontos előrelépést érhetünk el, és így a társadalmaink, az üzleti vállalkozásaink profitálhatnak. Ebben meg kell mutatnunk Európának, hogy számít az, amit teszünk, jobbá tehetjük az életüket. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy őszinte mediátorként szeretnénk föllépni. Mindig is ez volt a célunk, mindig is ezt tettük, és a továbbiakban is ez a feladatunk, ezt kívánjuk tenni. A stratégiai pirőtásokat teljesíteni szeretnénk, miközben szorosan együttműködünk az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindkét miniszter úrnak. Tudom, hogy már komoly előkészületek folytak az elnökséget megelőzően. Ezt is szeretném megköszönni, illetve a munkatársaiknak is. Mielőtt a kérdésekre rátérnénk, én nekem most el kell mennem egy másik fontos ülésre, úgyhogy átadom az elnöki funkciót Gál asszonynak. És Matsula asszonyjal kezdjük. Kérem, hogy a hozzászólásokat szorítsák két percre. Matsula asszony, kap először szót tehát, és miközben ő megtartja a hozzászólását, átadom az elnöki pozíciót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a minisztereknek is. Az én országom számára egy nagyon büszke pillanat, hogy Málta veszi át a soros elnökséget, és olyan dolgokat tud képviselni, amelyet évek óta fontosnak tart, és remélem, hogy annak ellenére, hogy milyen földrajzi valósággal nézünk szembe, sikerül majd bizonyos intézkedéseket sikere vinni. A Dublin egyezményessel kapcsolatosan önök elégedettek-e az eddigi javasolt szöveggel, illetve ez elősegíti-e a biztonság erősítését Európában, illetve meg tudnak-e állapodni a tagállamok. Milyen konkrét szabályokra gondolnak, milyen konkrét szabályokat terveznek a kíséret nélkül utazó gyermekek tekintetében. Említette ezen kívül az EPO dossziét. Ha erre vonatkozóan konkrétabban el tudná mondani, hogy milyen lépéseket tervez ezen dosszié kapcsán a máltai soros elnökség a panamai dokumentumok kapcsán. A kérdés a korrupcióval kapcsolatosan felmerül, ami eléggé erőteljesen foglalkoztatja a máltaiakat is. Milyen lépéseket kíván tenni ezen területen az soros elnökség alatt? Köszönöm szépen, eh, Zippel asszony. Köszönöm. Először is néhány eh, pontot szeretnék említeni a eh, felelősség és a szolidaritás kapcsán a menekült ügyben. Itt ugyanis komoly hiányosságok vannak az egyes tagállamokban. A máltai elnökségtől azt kérdezném, hogy hogyan kívánják eh, intenzívebben bevonni az egyes tagállamokat. Eléggé cinikusan eh, eh, cinikusnak tűnik, hogy egyes tagállamok nem hajlandók befogadni menekülteket, illetve olyan életkörülményeket biztosítanak, amelyek arra kényszerítik a menekülteket, hogy otthagyják azokat az országokat. Annak ellenére, hogy menekült státusz kap egy menekült, egyszerűen nem tud megélni az adott országban, nem kap munka lehetőséget. Nyilvánvalóan emiatt nagyon gyorsan tovább utaznak. Miközben egy új menekült rendszerről beszélünk, és szankcionálni kívánjuk azokat a menekülteket, akik nem maradnak abban az országban, ahol státuszt kapnak. Ugyanakkor viszont rendkívül súlyos körülmények között élnek a menekültek, meghalnak, megfagynak, olyan sátrakban, konténerekben kell élniük, ahol nincs fűtés, és itt nem szegény országokról beszélünk, hanem európai országokról. És tisztában vagyok azzal is, hogy a gazdasági helyzet egyes tagállamokban eltérő, de a kérdés az, hogy valóban teljesen lehetetlen megállapodni abban, hogy minimális méltóságot biztosítsunk az Európába utazóknak. Itt most nem irányelvekről beszélek, vagy jogszabályokról, hanem egyfajta politikai stratégiáról, amivel be tudnák vonni a tagállamokat, és rábírni őket arra, hogy a humanitárius normák legalább minimális szintjét tiszteletben tartsák. Ez szerintem mindenféleképpen nagyon fontos. És szeretnék többet hallani öntől, önöktől azokról a kritériumokról, amelyek mentén harmadik országokkal együtt tudunk működni, milyen fajta együttműködést tartanának célszerűnek, és hogyan tudnánk több segítséget kapni a forrás országoktól a tekintetben, hogy mérsékeljük a menekült áradatot. Roberta Mazzola kérdését kiegészítve, Önök is gondolom nagyon jól tudják, hogy szeretnénk, ha megvalósulna az Európai Ügyészi Hivatal, minden esetre annak semmi értelme, hogy most egy új szervezetet hozzunk létre, ami nem hoz létre plusz értéket, vagy nem hatékony. Önök mennyire optimisták eh, a tekintetben, hogy a tagállamokkal közösen ebben meg tudunk állapodni, és eh, valamiféle plusz értékkel ruházzuk fel az Európai Ügyészséget. Wikström asszony, köszönöm szépen. Én is köszönöm miniszter uraknak, hogy eljöttek ma és megosztották a gondolatainkat velünk és már ez idáig is érdekes eszmecseréket folytattunk. Gondolom, hogy ez folytatódni fog az elkövetkezendőkben. Gratulálok Máltának először is, hogy a soros elnökséget betölti a elkövetkezendő hónapokban egy ilyen nagyon kényes időpontban. És mi nagyon számítunk arra, hogy a máltai elnökség lehetőséget nyit afelé, hogy modernizálni tudjuk, meg tudjuk változtatni az európai menekültügyi rendszert, hiszen ez mindenféleképpen szükséges, az érintettek is elvárják, illetve számítanak az ez irányú változásokra, tehát ebben számítunk az önök segítségére. Mint a kollégák már említették, a menekült helyzetet nem kívánom megismételni, amit elmondottak azzal kapcsolatosan, hogy mennyire szükséges, hogy fokozott lehetőséget adjunk számukra, hogy megélhessenek, integrálódhassanak minél előbb, és ezáltal elkerülhessük a másodlagos migrációt. De ezen kívül egyéb kérdésekkel is foglalkozni kell. A Schengeni információs rendszer többek között az egyik ilyen nyitott kérdés, és nagyon őszinte leszek, a Schengeni térség meglehetősen kényes helyzetben van, és évek óta itt a parlamenten belül minket erőteljesen foglalkoztat az egyéni befektetői máltai program, ami gyakorlatilag készpénzt jelent, illetve hozzáférést, bejutást jelent a Schengeni térségbe. Több mint 700-an kaptak EU állampolgárságot Máltán keresztül, adományok, illetve máltai befektetések fejében. És egy másik hasonló rendszer is működik, egy kínai rendszer, ami szintén a máltai befektetések, beruházások irányába mutat miközben szembe kell néznünk a migrációval, és meg kell mentenünk egy sor ember életét. Tehát elég ellentmondásos ez a helyzet. Szeretném önöktől hallani, és nem előítéletes vagyok, csak szeretném, hogyha elmagyaráznák, hogy hogyan kívánják folytatni ezt a gyakorlatot, miközben komoly szükség van arra, hogy befogadjunk és biztonságot adjunk a menekültek számára, illetve túlélési lehetőséget. Itt most lehet, hogy a nagyon gazdag korábbi szovjet és kínai polgárokra korlátozódik csak ez a gyakorlat, de erre szeretném hallani a válaszát. Én nagyon szeretnék önökkel együttműködni az közös európai menekültügyi rendszer kapcsán, a Dublini egyezmény kapcsán, valamint a Schengeni információs rendszer kapcsán. És remélem, hogy formális és informális eszmecserékre kerül majd sor. Köszönöm szépen. Először is szeretnék én is gratulálni önöknek az elnökséghez, és őszintén komoly reményeket táplálunk, hogy bizonyos területeken előrelépés történik, illetve bizonyos ügyeket sikerül lezárni. Reméljük, hogy eredményesen és hatékonyan tudunk majd együttműködni, mi ebben önöket támogatni fogjuk. Az első kérdésem a menekült politikára vonatkozik természetesen. Szolidáris menekült ügyi politikára van szükség, és itt már sok minden elhangzott a menekültekkel kapcsolatosan. Én azt kérdezném önöktől, a Dublini egyezményről mi a véleményük? Hogyan áll a tanácson belül a vita. A bizottság letett egy javaslatot, amiben bizonyos hiányosságok, illetve illogikus dolgok vannak. A tagállamokon belül is komoly vita van a rendelet javaslattal kapcsolatosan. Tehát hol állnak az ügyek, ezt kérdezném önöktől, illetve hogyan kívánják bevonni a vonakodó tagállamokat a menekült politika átalakításába. Önök Olaszországot és Görögországot, Görögországot kívánják támogatni. Ez természetesen üdvözlendő, hiszen a menekült politikát a e két országban meg kéne erősíteni, de konkrétan mire gondol? Tudjuk, hogy a törökországi megállapodás nem működik, ugyan kevesebb menekült érkezik Európába, de Törökországba is. Tehát gyakorlatilag a jelenlegi formájában ez a megállapodás nem hatékony. Olaszország és Görögország eközben komoly nehézségekkel kell, hogy szembenézzen a menekültek elszállásolásában, Németországban pedig a közeljövőben egyre több menekültet vissza fognak téríteni Görögországba, jelenleg folyik az e körüli vita Németországban. Tehát ön, önök mennyire kívánnak e tekintetben kritikával élni? A következő pont, ez szintén összefügg a menekült politikával. Különböző partnerségi megállapodások vannak Valettában, például az afrikai országokkal született egy ilyen megállapodás. A kifejezett diktatúrákra gondolok most például Szudánra, ezekkel az országokkal nem tudom, hogy mennyire lehet érvényesíteni az ilyen partnerségi megállapodásokat a menekültek visszatérítése tekintetében. Önöket mennyire foglalkoztatja ez a kérdés, illetve hogyan kívánnak az egyes rezsimekkel tárgyalni? Még egy kérdésem lenne, ami a biztonsági intézkedéseket illeti a terrorizmus ellenes küzdelemben. A biztos úr többször biztosított minket afelől, hogy ugyan számos intézkedés létezik európai szinten, de ezeket újra kell értékelni. Az önök elnöksége alatt mi várható e tekintetben? Kívánják-e elemezni, újra érték, vagy kiértékelni az ilyen terrorizmus ellenes intézkedések hatékonyságát, milyen ütemtervet javasolnak e tekintetben. Én nagyon kérem, hogy a két percet mindenki tartsa, mert egyébként a saját kollégáikat fosztják meg a hozzászólási lehetőségtől. Sargentini asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a máltai elnökség képviselőit, az Európai Unió soros elnökségét. Az elmúlt években Ambella úr már többször volt alkalmunk a menekült ügyi kérdésekről eszmét cserélni. Meg az eddigi vita nagyon hasznos volt, de én eh, azt hiszem, hogy a szlovák eh, elnökségnek egy üzenetet kellett volna átadnia, és ez nem történt meg, ez egy kicsi meglep. A bizottság eh, részéről represszív javaslatok születnek ezen a területen. A, önök szociáldemokraták és a parlament baloldala is arra törekszik, hogy a helyzet ne romoljon. Ha nem tudunk javítani, akkor legalább ne roncsunk a helyzeten és itt gondolok az erőteljesebb határ ellenőrzésre, a visszatérítésekre, ezek nem a szolidaritás jegyében történnek. A Mediterránumban a, önök a legközelebb helyezkednek el Afrikához. Itt nem a pull tényezőkről van szó, hanem a push tényezőkről. A határellenőrzések nem fogják megakadályozni a menekült áradatot. A földközi tenger az önök tengere, önök ellenőrzik ezt, és önök mentenek eh, ki embereket a tengerből. Azonban a eh, jelenlegi javaslatok a kontinentális Európára vonatkoznak elsősorban. Ezek nem úgymond nedves határok, nem tengeri határok, hanem szárazföldi határok. Én önöktől azt várom, illetve nem azt várom, hogy Észak-Európát védjék meg, vagy Közép-Kelet-Európát, hiszen ez van a jelenlegi javaslatokban, hanem ehelyett inkább arról kéne vitát folytatni, hogy a határellenőrzések hogyan befolyásolják az egyébként is veszélyes útvonalakat, hogy teszik azokat még veszélyeztetebbeké. Egy kis szigetállam képviselőjéként, amely legközelebb esik Afrikához, a földközi tengeren, szerintem mindenféleképpen az európai szolidaritás jegyében kell, hogy eljárjanak. Ha megnézzük a mostani javaslatokat, ez nem jelent semmiféle javulást Málta számára, tehát jó lenne, ha erről ö, hallhatnánk önöktől. Itt nem apróságokról van szó, hanem arról, hogy milyen szempontból, milyen nézőpontból nézzük ezeket a javaslatokat. Szerencsére elolvastam az idő időjárás előrejelzéseket, és a 13-14 fok nem fenyegető egyelőre, de a másút például Görögországban havazik, és rengetegen fagynak meg a hidegben. Én a pénzmosás elleni irányelv tervezett jelentéstevője vagyok, és ennek keretében a munkám során látom, hogy rengeteg menekült jut be úgy Európába, hogy korrumpálnak, vagy megvásárolnak politikusokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Sargentini asszony. Akkor a koordinátorok körét lezárhatjuk, és folytassuk a többi kollégával. Majd a miniszterek kapnak szót ismét. Én most felolvasom a hozzászólók nevét, és ezzel a hozzászólók listáját le is. Mr. Coelho, Mr. López Aguiar, Mr. Niedermüller, Mrs. Gomez, Mrs. Kienge, Mrs. Grappini, uh, Mrs. Schlein, Mr. Zdehovski, Mrs. Spinelli. And I would like to ask you to keep to very strict time frame one... Én mindenkit kérek, hogy a másfél perces időkeretet tartsák, mert egyébként nem lesz időnk a válaszokat meghallgatni. Nagyon fontos lenne ugyanis megtudnunk a miniszterek válaszait Holmájer asszony először is. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter urak. A Sargentini kollega által elmondottakkal szemben én meg vagyok győződve arról, hogy Afrik, az afrikai országokkal sikerül megoldást találnunk a anélkül, hogy feltétlenül visszatérítésekről beszélnek. Amikor azonban a visszatérítési megállapodásokról beszélünk, itt a segítségről, a régiók számára nyújtandó segítséggel kell ezt összekapcsolni, ahonnan a menekültek el menekülnek, és ahol komolyan sérülnek az emberi jogok. A reintegrációban is segítséget kell nyújtanunk, ezek nagyon hasznosak lennének. Ez ugyanis egy pozitív hozzájárulás lenne nem csak az érintett személyek számára, hanem az adott régiók számára is. Az önök elnöksége gondolkodott-e egy ilyen irányban? és azt is szeretném megtudni, ugyanis az adatcsere komoly problémákat vett fel az új terrorizmus elleni irányelv szerint a tagállamoknak releváns adatokat ki kell cserélniük, mégpedig időben a terrorizmus megakadályozására. Az önök elnöksége kíván-e bármiféle intézkedést tervezni, hogy előre tudjunk lépni ezen a területen is? Köszönöm szépen. Dali asszony. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, és köszönöm miniszter urak. Ez egy rendkívül fontos pillanat az országaink számára. Én mártai vagyok, de azt látom, hogy nagyon komolyan veszük ezt az elnökséget. Lenne egy pár kérdésem a munkával kapcsolatban, először is Abéla miniszter úrnak. Ami a migrációt illeti, ön említette a szolidaritás kérdését, szeretném részletesebben megtudni, hogy melyek is a prioritások ezen a területen, az áthelyezés területén. Mit is kívánnak tenni azzal a több tízezer menekültel, akiket Görögországból kellene áthelyezni. Tudjuk, hogy nagyon sok, a, nagyon nagy a menekültek száma, és ezt a 60 ezer embert hogyan, hova fogjuk áthelyezni. Szerintem itt komoly problémák fognak előkerülni, úgyhogy erre lennének, elvonatkozóan lennének részletes kérdéseim. Azt gondoljuk, hogy a szolidaritás Málta számára nagyon fontos, a máltai elnökség számára. Szeretném tehát tudni, hogy a máltai elnökség hogyan kívánja az áthelyezés kérdését kezelni, és milyen tervei vannak erre vonatkozóan, hogyan szeretné jobban végrehajtani az áthelyezési tervet. Ez a máltai elnökségnek az egyik prioritása volt. Bonicsi miniszter úrnak is lenne egy kérdésem a Brüsszel 2 rendelettel kapcsolatban, és egészen pontosan a gyermekek jogaival kapcsolatban, illetve a jogi problémákkal kapcsolatosan mm, mi történik akkor, hogyha a családjog mm, tekintetében mm, mondjuk a gyerekeket szétválasztják, elválasztják a családjuktól, és különböző országokba kerülnek. Az elnökség hogyan kívánja ezt a problémát kezelni, és hogyan próbálja a Brüsszel 2 rendeletet támogatni, hogyan szeretné felgyorsítani ennek a megvalósítását. És a máltai elnökségnek milyen kérdései vannak, milyen ebben a tekintetben. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, miniszter urak. Itt eh, Árbéle miniszter úrnak lenne egy kérdésem. A biztonság kérdése prioritás az egész Európai Unió számára. A berlini mészárlás egy borzasztó, borzasztó merénylet volt. Támogatnunk kell tehát a biztonság kialakítását és véde, megvédését. Az EAS és az EAS-2 pont ebbe az irányba mennek. Ezek nagyon hatékony adatbázisok, európai adatbázisok, amelyeket mindazonáltal még lehet továbbfejleszteni. És úgy látom, hogy több biztonságra van szükség még az állampolgáraink számára. A következő hónapokban új jogi alapot fogunk teremteni az EAS 2-re, hogy elérjük, hogy a biztonság, az adatok biztonsága teljes lehet, hogy az adatok védelme teljes legyen, és könnyebben tudjuk azonosítani a, a személyeket. Szerintem be kell tudnunk azonosítani, hogy kik is követik el ezeket a merényleteket, és a határainkat a lehető legjobban kellene tudni védeni, és belépési tilalmat kell kiterjeszteni azokra, akiknek nem szabadna belépnünk az Európai Unió területére. A trilógus nem sokára elkezdődik majd az új Európai Menekültügyi Ügynökség témájában. A parlament szeretné hogyha a közös menekültügyi rendszer tekintetében jó ügynökség alakulhatna ki. A máltai elnökség mit gondol erről az ügynökségről? Mi reméljük, hogy a nemzeti aggodalmakon túl fog lépni a máltai elnökség. Köszönöm, elnök asszony, Abéla és Bonicsi miniszter urak. Várjuk a következő hat hónapos időszakot, amelyben önök bizonyára jó szándékon fognak együtt dolgozni a mi szakbizottságunkkal, amelynek a témái többek között a belügyek, illetve az emberi jogok. A migráció, a bevándorlás, a menekültügyi rendszer az Európai Unióban szintén hozzánk tartoznak, és ebben a tekintetben szerintem az önök hozzáadott értéke az, hogy önök egy olyan országot öm, te, képviselnek, amely először tölti be a soros elnökséget. Üdvözöljük Önöket ezen a nagy felelősséggel járó szerepen, szerepben. Az Önök ö, országa ö, is ki van téve a menekültügyi problémáknak, a bevándorló kapcsolatos problémáknak, és az európai jelenleg az európai szintéren azt látjuk, hogy Málta még nincs olyan nagy közös múltja, nincsenek önöknél még euroszkeptikusok, euroszkeptikus mozgalmak, az önök politikai szinterén nem látunk ilyeneket, és nagyon jó helyzetben vannak, ugyanis a tanácsban az akaratokat jól ki tudják fejezni. Szerintem pont ez hiányzik jelenleg az európai szerkezetben. Tehát valaki, aki ezeket a kérdéseket jól tudja kezelni, itt a menekültügyi migrációs gyakorlati problémákra gondolok. Mi az Európai Parlament szemszögéből látjuk ezt, és szeretnénk társjogalkotóként valóban szerepet kapni ebben a folyamatban. A döntések végrehajtása, tanácsi döntések végrehajtása, már ami a különböző epizódjait illeti az úgynevezett menekültügyi válságnak. Itt egy, ez az utolsó pontom lenne, szerintem az elnökséggel, az önök hatóságaival a vízumkódexben együtt kellene működnünk. A vízumkódexet blokkolja a tanács, úgy látjuk, hogy egyáltalán nem készek semmilyen ö, kompromisszumra, már ami a humanitárius vízumot illeti. Szerintem önöknek lehetősége van arra, hogy ezt előre mozdítsák. Az értékeik, az európai elkötelezettségük okán, nyomán. Önök főszereplői a migrációs, bevándorlás, menekültügyi válságnak, és a tanácsban igen fontos szerepet játszhatnak. Úgyhogy szerintem az én elvárásom az lenne önök felé, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és vessenek véget annak, hogy a tanács blokkolja a vízum kódexet. Legyen legyen jó vízumkódex, és legyen humanitárius vízum. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, tisztelt miniszter urak, hogy itt vannak. Kettő rövid kérdésem lenne, és egy rövid megjegyzésem. Abéla miniszter úr, szerintem nagyon fontos, amit ön mondott a migrációs kérdésekben. Nagyon fontos, hogy a politikai tevékenységüknek a közepébe, itt az egész Málta elnökség alatt a migrációt helyezte. Ami az integráció kérdését illeti, szerintem ez egy rendkívül fontos, vagy legalábbis rendkívül fontos részét kellene, hogy képezze a közös európai menekültügyi rendszernek, a migrációs szakpolitikának. Természetesen tudom, hogy az integráció az tagállami téma, de véleményem szerint olyan um, keretrendszerre lenne szükség, amely a menekülteket, a bevándorlókat integrálja. Nem tudom, hogy mit gondol arról, hogy lehetne egy európai szociális integrációs rendszer, ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem pedig a radikalizációval kapcsolatos. Számos Európai Uniós tagállamban láthatjuk a radikalizáció előretörését. Van esetleg valamilyen konkrét lépése, lépés ötlete arra, hogy a második, harmadik generációs bevándorlók országokat az Európai Unióban hogyan lehetne radikalizációtól megvédeni. Én jelentéstevője vagyok az Európai Menekültügyi Ügynökséggel kapcsolatos szövegnek. Látom, hogy önök teljesen készek um, tárgyalni ebben a témában. Nagyon várom már az elnökséggel a közös munkát. Köszönöm. Üdvözlöm, miniszt- Üdvözlöm Önöket, miniszter urak! A legjobbakat kívánom a máltai elnökségnek. A Panama kérdés már előkerült, itt nem csak korrupcióról van szó, hanem a hitelességünkről is. Önök, miniszter urak, az egyikük a panamai iratokban érintetek voltak, és semmilyen, um, semmi nem történt ennek a, a tekintetében nem csak az önök hitelessége, hanem a mi hitelességünk szempontjából is fontos kérdés ez. A Panama iratok az egész rendszerre kiterjednek, a szervezetbűnözéssel, terrorizmussal kiterjednek. Mit a pénzmosás ellen harcolnánk, illetve a terrorizmus finanszírozása ellen, itt már az ötödik irányelvnél tartunk, és lehet, hogy a, reméljük, hogy a máltai elnökség alatt ez be is fejezzük. Tényleg be akarják fejezni ezt az irányelvet, tényleg szeretnének ö, fekete listát készíteni az adó elkerülőkről, szeretnének tényleg harcolni a pénzmosásról, amely az önök országában is problémát jelent. És itt lenne még egy kérdésem, amely az Schengeni rendszerrel a bevándorlásra menekült ügyel kapcsolatos, illetve a szervezetbűnözés elleni harccal és a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos. az aranyvízum rendszer önöknél is működik, nálunk is vannak ilyen rendszerek itt Portugáliában. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság ezeket a sémákat, ezeket a rendszereket tényleg felül fogja vizsgálni? Itt nem csak morális kérdésről van szó. Amikor a menekült, ugye, menekültöket nem engedjük be, másokat viszont igen, akkor ez nem csak erkölcsi kérdés, hanem biztonsági kérdés is ugyanis ezek olyan sémák, amelyeket a szervezetbűnözésre használnak. Ezt a listát valóban össze fogják állítani, és um, ezeket a különleges uh, vízumokat um, valóban, uh, valóban ezzel fognak foglalkozni. A Europolnak át fogják adni ezeket a, ezeket a listákat? Szeretném, hogyha ezt a listát, a 2015-ös, 2016-os listát megkaphatnánk, és az elnökség végére láthatnánk, hogy vannak-e problémák, vagy nincsenek ezeken a listákon. Kienge képviselő. Köszönöm. Szeretnék én is, szeretnék én is a legjobbakat kívánni a máltai elnökségnek. Örülök, hogy itt vannak, örülök, hogy meghallgathattuk ezt a prezentációt. A múltban már jó volt az együttműködésünk, úgyhogy remélem, hogy ezen elnökség során is folytathatjuk az eredményes gyümölcsöző együttműködést. Szeretnék köszönetet mondani, amiért a jelzóval kapcsolatban ilyen készségesnek működtek, amikor Libe misszió oda került sor, és köszöntük, hogy, köszönjük, hogy a karibi-afrikai térség kérdésével is foglalkoztak, és a migrációs válság külső vetületeivel is foglalkoztak. Az én kérdéseim Abéla miniszter úrhoz szólnak. Miniszter úr, ön folytonosságot ad a parlamenti munkának, ugyanis holisztikus megközelítésről beszélt a migrációs területen. Ez nem csak egy szlogán, hanem egy valódi módszertan, amelyel a migrációs áramlatot lehet kezelni. Szeretném, hogyha ez a holisztikus megközelítés az elnöksége, elnökségük alap, ö, alatt valóban használatra valóban használnák ezt a megközelítést. Osztom én is az aggodalmakat, ami a szolidaritás hiányát illeti, főleg, hogyha látjuk, hogy Európa déli részén mi is történik. Remélem, hogy erre a területre nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni. A következők a kérdéseim. Vannak esetleg konkrét javaslataik a szolidaritás elvének alkalmazását illetően? Erről az elvről az imént már szót ejtett. A Dublin-t, a Dublini rendszert hogyan kívánják módosítani, mit gondolnak? az első belépési országra vonatkozó kritériumokról milyen alternatív megoldásokat tudnának elképez, elképzelni. Az áthelyezést, hogyha valaki nem hajtja végre, akkor milyen ö, eszközökkel kívánják a tagállamokat erre rávenni. Az elnökség remélem, hogy majd prioritásként fogja kezelni a menekültek, illetve a bevándorlók integrációját, szociális ö, betület, betületét. Köszönöm doamnă președintă domnilor miniștri vreau să vă. Tisztelt miniszter urak! Engedjék meg, hogy gratuláljak az új elnökséghez, az elnökséghez. Nem szeretném elmondani, amit a kollégáim elmondtak. Valóban a migráció, illetve az egyéb témák, amelyek előkerültek, ezek valóban aktuális kérdések. Én szeretnék valami másra fókuszálni. Ön beszélt az előbb arról, hogy milyen fontos az Európai Uniót erősebbé tenni. Én nem régiben olvastam egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy az európai állampolgárok mennyire bíznak az európai, um, az európai um, szerkezetben. Mi az én országom harmadik helyen vagyunk, többségében hiszünk az Európai Unió projektjeiben, az Európai Unió projektben hogyan próbálják, hogyan kívánják kezelni a Schengeni kérdéseket, olyan, mintha két sebességes Európa lenne kialakulóban. Itt igazi probléma sejlik fel. Ön szót ejtett a szerződések tiszteletben tartásáról. Miért is beszélek én erről? Azért, mert az én hazám állampolgárai nem Schengen tagország állampolgárai, és úgy érzem, hogy diszkriminációnak vannak kitéve a mobilitás területén. Pedig Romániában a biztonság jó, harcolunk a terrorizmus ellen, úgyhogy nem is értem. Olvastam egy hírt ma reggel, egy Egyesült Királyság belé hírt, amely szerint plusz adózást vetnének ki a Kelet-Európából érkező bevándorlókra. De hát miért? Ez ismételten a diszkrimináció egyik jele. Vagyis a szerződéseket nem tartják be. Köszönöm, Repini asszony, Sájle képviselő. Köszönöm, tisztelt miniszter urak, üdvözlöm Önöket, és nagyon sok sikert kívánok az elnökség munkájához. Én a szocialista frakcióban a Dublini rendelet reformjával foglalkozom. Azt látom, hogy amikor itt ebben a parlamentben bizottsági javaslatot tárgyalunk, akkor a tanács nem is a szöveg alapján folytatja le a tárgyalásokat. Ugye azt szeretném kérdezni, hogy az elnökség során önök a bizottsági javaslat alapján kezdik majd el a tárgyalást, vagy esetleg a szlovák elnökség úgynevezett hatásos, hatékony szolidaritás szövege alapján fogják elkezdeni a munkát. Szakértőket küldeni, hát ez nem, nem válthatja fel a felelősséget. Mi is a felelősségünk az, hogy miért tó, méltányos körülmények között fogadjuk be a bevándorlókat, a menekülteket. Tisztelt miniszter úr, a parlamentünk már számos választ adott arra, hogy hogyan is lehetne a szolidaritást, a felelősséget a valóságban megvalósítani. Kértük azt is, hogy legyen egy automatikus felelősség megosztásra irányuló rendszer, az első belépési ország felelősségét segítsük. Én úgy látom, hogy a tanács inkább hátra lép, mint hogy előre lépne. Azt is látom, hogy a tagállamok nem tudják, nem, a, nem végzik el az áthelyezésre vonatkozó kötelezettségeiket. Én úgy látom, hogy nem öm, kapacitás hiányról van szó, hanem akarat hiányról. Mit kívánnak erről mondani? Tisztelt miniszter urak, köszönöm, hogy itt vannak, köszönjük a prezentációkat, amelyeket tartottak, köszönjük, hogy itt vannak a mi szakbizottságunk ülésén. Én abszolút támogatom Máltát, számos alkalommal nyáron volt lehetőségem arra, hogy Máltára látogassak, és a máltai híreket is nagy figyelemmel követem. Nem szeretném megismételni azt, ami már itt az előttem szólók által elmondásra került. Idén, tavaly voltam Máltába, Máltán, Örülök, hogy fogadtak, annak ellenére, hogy nem voltam semmiféle hivatalos delegációnak a tagja, viszont amikor azt mondtam, hogy képviselő vagyok, akkor hagyták, hogy megnézzem, hogy ugyan, hol is hol is kezelik, a, hol is fogadják a menekülteket, a bevándorlókat. Én azt látom, hogy önöknél a, a korrupció, hát ez egy probléma, amelyen tényleg dolgozniuk kellene. Így van, a korrupció. A korrupció egy igen összetett probléma, amelyet talán soha nem fogunk tudni teljesen kiírtani. Mindazonáltal láthatjuk, hogy a korrupció komoly probléma Máltán. Tudom, hogy közel vannak Szicíliához, és ennek lehet, hogy negatív hatása van, de hát nem is erről szeretnék ma beszélni, hanem inkább egy másik dologról. Bemutatta, bemutatták, hogy az EPO-t hogyan kívánják, kívánják elfogadni. Vannak itt még függő ben lévő kérdések, amelyeket a szlovák elnökségnek nem sikerült lezárnia. Mi bírálatunknak adtunk hangot, például ezzel kapcsolatosan, hogy az Európai Ügyészségnek ugyan olyan fizetés lesz, mint mondjuk egy cseh ügyésznek. Tehát vannak itt kérdések, elég sok kritika, amelyeket jó lenne ö, megoldani. Jó lenne, hogyha mi aggodalmainkat, bírálatunkat is figyelembe vennék. Lenne még egy dolog, a tűzfegyver irányelv, ismerem ezt a szöveget, tudom, hogy ezt a elnökség elfogadta. Szerintem ez egy borzasztó szöveg, tele van nonsens részekkel például azt, hogy a fegyvereket hogyan is kell regisztráltatni. Kérem, foglalkozzanak ezzel az irányelvel, és módosítsák, mert hogyha nem módosítják, akkor egészen egyszerűen káosz lesz Európa szerte, és így ez visszalépés lesz. Köszönöm, Spinelli. Asszony. Üdvözlöm a máltai elnökséget, nagyon számítok a máltai elnökségre. Lenne egy pár kérdésem, amelyet szeretnék feltenni. Az egyik a vállettai egyezmény és a Líbiával kötött egyezmény. Szeretném megkérdezni, hogy mit gondol arról, hogy tegnap Líbiába olasz hajók érkeztek, és a mit gondol erről? Szerintem itt kockázat merül fel az embercsempészek, akiket Líbiában látunk, az olyan, mintha kolonizáció, gyarmatosítás lenne. Lenne a Blue card kapcsolatban is egy kérdésem. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan szándékoznak fellépni a tanács ellenkezésével szemben a tanács a bizottság javaslatá, javaslatát ellenzi, már ami a Blue Cardhoz való könnyebb hozzáférést illeti. Az utolsó kérdésem pedig az Európai Unió és Törökország közötti egyezményre vonatkozik. Láttuk, hogy mi történik jelenleg. Láthatjuk, hogy az Láthatjuk, hogy a menekülteknek több védelemre lenne szükségük. Ez az egyezmény, egyesség lehet, hogy nem csak hiba volt, hanem egész egyszerűen egy bűncselekmény, ugyanis a nemzetközi jogot, ez az EU-Törökország egyezmény, ez ö, sérti. Szeretném megtudni, hogy mi történik valóban a görög szigeteken. Köszönöm, Spinelli asszony. Az utolsó kérdés következik. Köszönöm szépen. Hálásan köszönöm, hogy eljöttek hozzánk ma délelőtt. Én is nagy reménységgel fordulok a máltai elnökség felé. A jelenlegi terrorista veszélyhelyzetben, illetve terrorista támadások kontextusában. Azt mondhatjuk, ugye, hogy a terrorizmus súlyos emberjogi sértés, illetve az alapvető jogok sérülnek, az élethez, a szabadsághoz, az integritáshoz való jogok, valamint a személyes biztonsághoz való jog. A terroristák emberek életét oltják ki, másokat pedig terrorizálnak. Az áldozatokról hamarosan megfeledkezünk a támadásokat követő izetek, időszakban. Rettenetes a helyzet Európában. Éveken keresztül követeltük az, hogy irányelv szülessen a terrorista támadások áldozatára vonatkozóan. Hiszen ők bűncselekmény áldozatai. Van irányelv a embercsempészek áldozataira vonatkozóan, de ez nem kielégítő. További jogszabályokra van szükség a terrorista támadások áldozatai ra vonatkozóan. Nem tudom, hogy milyen típusú eszközre van szükség, hogy ez rendelet vagy irányelv legyen, de mindenképpen előre mozdulásra van szükség ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. És most pedig tisztelt miniszter urak, nagyon sok kérdést kaptak. 10-10 perc áll rendelkezésükre, hogy választ adjanak, és még ez is azt jelenti, hogy csúszik a napi rendünk. De azt hiszem, hogy annyi kérdést kaptak, hogy 10-10 percet muszáj, hogy rendelkezésükre bos- bocsássak. Tehát tessék, öné a szó 10 percben, miniszter úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki kérdést fogalmazott meg. Természetesen ezek nagyon is releváns kérdések. Ez különösen fontos a migráció témájában. Ahogyan önök is tudják, a migrációról nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, és most legalább annyit tudunk, hogy minden tagállamnak föl kell vállalnia azt, hogy szembenézzen ezzel a kérdéssel, és lépjen. Ez azonban nem elegendő. Folytatnunk kell az ezzel kapcsolatos eszmecserét, ahogyan a beszédemben is elmondtam, és ennek az alapja a szolidaritás. Erről is beszéltem a bevezetőmben. Az biztos, hogy ez adja a közös nevezőt a jövőbeli tárgyalásokhoz, amikor az a migrációval kapcsolatos különböző kérdésekről beszélünk. Korábbi beszédeimben elmondtam azt, hogy nagyon fontos a holisztikus megközelítés ennek a témának, hiszen így egy közös e- európai menekültügyi rendszert állíthatunk föl, tehát nem izolálva kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, hanem holisztikusan kell kezelnünk a migráció témáját. Ahogyan korábban mondtam, a szolidaritás rendkívül fontos, és a felelősség kéz a kézben jár a szolidaritással. Felesleges definíciókat kreálni, definiálni a szolidaritást. A szolidaritás, szolidaritás és pont. A továbbiakban is foglalkoznunk kell az eddigi eszmecserék eredményét figyelembe kell venni, tehát a szlovák elnökség eredményeit. Tudjuk, hogy a tanásban vannak különbségek, nézeteltérések, az elnökség feladata pedig nem más, mint az, hogy ezeket a különbségeket és nézeteltéréseket megpróbálja csökkenteni, közelebb hozni az álláspontokat, és ezért gondoljuk azt, hogy holisztikusan kell megközelíteni ezt a kérdést, illetve figyelembe kell venni a migráció külső és belső dimenzióját. Legtöbb kérdést a Dublini reform témájában kaptam. Nos, valóban mindenki elismeri, hogy Dublint meg kell reformálni, át kell alakítani. Az is nyilvánvaló, hogy az érvényben levő szabályok nem kielégítőek a mai migrációs helyzet esetében, tehát nem tudjuk kezelni a helyzetet, hiszen több százezer ember kell át a tengeren, a földközi tengeren, és a földközi tengeri útvonal a legsűrűbb. Sajnos nem csak az átkelések számát illetően, hanem a halálesetek számát illetően is. Tehát itt nem számokról kell beszélnünk, hanem személyekről, egyénekről. A migráció olyan kérdés, amelynek emberi arca van. És ezt nem szabad szem elől téveszteni akkor, amikor a probléma kezelésére gondolunk, illetve megoldásokat keresünk. Ezen kívül az áthelyezés rá is többen fölhívták a figyelmet, illetve az ezzel kapcsolatos döntésekre. Nos igen, tiszteletben kell tartani ezeket a döntéseket. Amikor döntést hozunk, azokat meg is kell valósítani, és ez a hitelesség eh, lakmusztesztje a tagállamokra vonatkozóan, de összességében az Európai Unióra vonatkozóan is. Tehát valóban folytatnunk kell a párbeszédet, és azt kell kérnünk a tagállamoktól, hogy a kötelezettségvállalásaiknak, az ígéreteiknek tegyenek eleget, és ez rendkívül fontos a migráció kezelésé, illetően, illetve a megoldások megtalálását illetően. Olaszország és Görögország az a két ország, amely reflektorfényben van jelenleg, nagyobb mértékű támogatásra van szükségük. Tehát igen, valóban folytatunk el a migrációs munkát, és azt hiszem, hogy nehéz lesz kompromisszumot kovácsolni, nem egy könnyű feladat, ez egyáltalán nem, de nagyon fontos, hogy folytassuk a politikai párbeszédet. Ennek a párbeszédnek pedig az alapja a felelősségvállalás és a szolidaritás. Közösen evezzünk ebben a csónakban. Minden tagállamot közvetlen vagy közvetett formában érint a migráció, és ezért helyes az, hogy közösen foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Aztán ott van a harmadik országok kérdése, illetve a tranzitországok kérdése. A valettai csúcs találkozó rendkívül fontos mérföldkő volt, hiszen az afrikai vezetők találkoztak az európai vezetőkkel, megállapodtunk egy cselekvési tervben. Most ismét az a feladatunk, hogy ezt megvalósítsuk, és ezért mondtam a beszédemben az, hogy február elején, amikor egy magas szintű találkozóra kerül sor, akkor Figyelembe kell vennünk az eddigi eredményeket, meg kell nézni, hogy most mi a helyzet. Fontos, hogy csökkentsük a migránsok számát, tehát az elinduló személyek számát. Ugyanakkor az is fontos, hogy védelmet és menedéket biztosítsunk azok számára, akik erre jogosultak. ugyanakkor gyorsan föl kell lépnünk, és vissza kell téríteni azokat a személyeket, akik nem jogosultak a menekült státuszra, illetve a védelemre. Fontos tehát, hogy a politikai helyzetet is megoldjuk. Gondolok itt konkrétan Líbiára, ugye Líbiát megemlítettem, de nem csak erről az országról van szó. Nagyon fontos, hogy az ígéreteinknek eleget tegyünk, hiszen hogyha a belső helyzet nem oldódik meg, akkor egyre többen útra kelnek majd, egyre több migránssal számolhatunk. Ez azt jelenti, hogy minden fronton egyszerre kell föllépnünk, és közösen. Ami a biztonsági kérdéseket, illetve a terrorista veszélyt illeti, ahogyan önök is tudják, a belső határ ellenőrzések megszüntetése egyértelmű, egyöntetű döntést követel a tanácsban. Az elnökség célja, hogy a Bulgária és Románia a hozzáférését a releváns rendszerekhez megkönnyítsük. Aztán ott van a radikalizáció, erről is meg, ez is megemlítésre került. Az ezzel kapcsolatos hálózatunk jó munkát végez, de még itt is nagyon sokat teendőnk. vannak olyan személyek, amelyek konfliktusos területen, akik a konfliktusos területről érkeznek, illetve ott születtek, rehabilitálni, illetve támogatni kell ezeket a személyeket. Ezen kívül a rendfenntartó szervek, illetve a hírszerzési szervek együttműködését folytatni kell, illetve meg kell erősíteni. Az elmúlt hónapokban előrelépés történt, ezt a lendületet kell föntartani, illetve erre építhetünk, de természetesen cselekednünk kell. Tehát nem csak az információ cserére van szükség, hanem a határozott konkrét fellépésre az információk fényében. Tehát, ami a biztonsági kérdéseket illeti, megvannak a rendszereink, fontos a rendszerek interoperabilitása, illetve a Schengen információs rendszer is, is megemlítettük, az ezzel kapcsolatos munkát, illetve eszmecserét tovább visszük. Tehát a SIS-2-vel továbbra is foglalkozni fogunk. Mindennek a hátterében az a kívánság áll, hogy nagyobb mértékű biztonságot nyújtsunk az állampolgáink számára, illetve Európa számára. Ahogyan a kérdések is nagyon jól tükrözték, önök ugyanúgy közel állnak az állampolgárokhoz, mint jó magam is. A biztonsági kérdések, illetve a terrorista veszély óriási aggodalom. A következő hat hónapban önökkel kívánunk együttműködni a biztonsági kérdésekben, a terrorista ellenes fellépések kérdésében, illetve a migrációs kérdésben. Nagyon fontos feladatok vannak előttünk. Jó pár javaslatról eszmecserét kell folytatnunk, és nagyon fontos, hogy a felelősség, a felelősségvállalás és a szolidaritás legyen minden megbeszélésünk hátterében. Köszönöm szépen, Abele úr, mondja az elnök asszony, és most pedig átadom a szót For your questions, it was indeed a very interesting session. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt az eszmecsere, és számos kérdés azzal foglalkozott, hogy mi mit kívánunk tenni az elnökségünk alatt a helyi kérdések kapcsán. Én most konkrétan azokkal a kérdésekkel szeretnék foglalkozni, ami az én hatáskörömbe tartozik, mint igazságügyi miniszter. Az EPO-val kapcsolatosan hangzottak el kérdések. Ha kompromisszumról beszélünk, akkor az EPO megnevezést kellene használnunk. Sokan ezzel nem értenek egyet. Más miniszterek viszont úgy gondolják, hogy ez a hivatal túl nagy hatáskört kapna, úgyhogy itt egy kompromisszumra kell törekednünk. Túl sokat akarunk-e elérni, vagy pedig nem lesz elegendő a hatásköre. Mindenkinek meg lehet e tekintetben a saját véleménye, természetesen nekem is, de miután az elmúlt évek során elég terjedelmes vitákat folytattunk az EPO-val kapcsolatosan, és erre jól emlékszem. Ezen a szakaszon már túl vagyunk, és most abban a helyzetben vagyunk, hogy egy stabil, szilárd szöveg született. Vannak tagállamok, amelyek nem kívánnak csatlakozni az EPO-hoz, akkor mi a következő lépés? Ezt már a bevezetőmben is említettem. A következő lépés az, miután regisztráltuk, hogy nincs egyhangú egyetértés, meg kell néznünk, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek szeretnének részt venni egy fokozottabb együttműködés keretében. Reméljük, hogy ez lesz, ez megtörténik. És akkor nekünk a soros elnökség részéről az lesz a feladatunk, hogy ezt a miniszterek tanácsában elősegítsük. És én minden tőlem telhetőt megteszek ennek érdekében. Megpróbálom elősegíteni, hogy ez a hivatal, amely egyébként a szerződésben is megjelenik, tehát ez nem a semmiből született, tehát előtt segíteni kívánom, hogy ez a hivatal megszülessen. Ez az egyik kötelezettségvállalásom. Továbbá én mindenféleképpen együtt kívánok működni a parlamenttel, ezt nekünk együtt kell megtenni, ez egy fontos hivatal, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a parlament és a tanács is együttműködjön ezen intézmény létrehozásában. Ezen kívül a terrorizmusra vonatkozóan is elhangzottak kérdések, ezt természetesen az állampolgárokat is erőteljesen foglalkoztató kérdés. Itt éppen ezért olyan intézkedéseket kell végrehajtanunk, amelyek már megszülettek, amelyek létező intézkedések, amelyekről már megállapodás született, így például az információ cserejavítására, az interoperabilitásra vonatkozó roadmap, és az ezzel kapcsolatos irányelv végrehajtása. Ezen kívül további lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a radikalizálódást felszámoljuk, ami erőszakot szül, különösen ami a fiatalokat illeti. És eh, itt eh, miután a kulturális eh, terület is az én tárcámhoz tartozik, a következő fél évben az audiovizuális irányelvről is vitatkozni fogunk, itt a radikalizációról, a gyűlöletbeszédről tettek említést, illetve hogy mit lehet tenni a közösségi médiában e tekintetben. Tehát itt is lépéseket kívánunk tenni, továbbá javítani kívánjuk a Schengen információs rendszert. Az első olvasatban megalapodás született a terrorizmus ellenes tervezettel kapcsolatosan múlt hónapban, és tudom, hogy ez az irányelv a terrorizmus áldozataira is tartalmaz kitételeket. Nyilvánvalóan az áldozatokról gondoskodnunk kell, és erre az irányelv is utal. A jogszabály nem csak a leírt szöveg a papíron, hanem azt végre is kell hajtani, és a jobb Európa érdekében ezeket a rendelkezéseket meg kell valósítani, ami a Brüsszel 2 át illeti. Ez jó példa arra, hogy hogyan lehet európai szinten jobb eredményt elérni. Én magam jogász vagyok, és átéltem olyan helyzeteket, amikor például egy vállóperes eljárást, amit az egyik tagállamban lefolytattak, egy ugyanolyan eljárást kellett lefolytatniuk a saját országukban, annak érdekében, hogy az eredeti döntést, bírósági döntést elismertessék. És ez a brüsszeli kettő irányelv pontosan azt célozza, hogy az ilyen eljárások egyszerűsödjenek, és hogy a bírói, bírósági ítéletek egy másik tagállamban is épp úgy végrehajthatóak lehessenek. Ez komoly hatással lesz az emberek életére, és éppen ezért ezen kívánunk dolgozni, hiszen meg kívánjuk könnyíteni az állampolgárok életét. Ezen kívül felvetettek a panamai dokumentumokkal kapcsolatosan is kérdéseket. Az Európai Tanács soros elnökségét betöltve én most 28 tagállam nevében beszélek, önök is pontosan tudják, hogy ebben a szerepemben tehát 28 tagállam hangját hallatom az egyes kérdésekben. Ezen a területen két javaslatot szeretnénk tovább vinni, amelyek ezzel a témával függnek össze, az pénzmosással kapcsolatos szankciók, illetve a az elkobzási, lefoglalási parancsok vagy utasítások kérdése. Tehát ezeken a területeken minél nagyobb előrelépést kívánunk elérni az irányelv, illetve a rendelet területén szeretnénk konkrét eredményeket elérni. És a célunk az, hogy júniusig egy általános megközelítés kialakuljon a pénzmosással kapcsolatosan, ami pedig a befagyasztást, befagyasztási, illetve az elkapzási utasítások kölcsönös elismerését illeti, ott is szeretnénk előrelépni. Lesznek még persze egyéb dossziék is, amelyeket más formációban fogunk megvitatni, például a pénzmosás ellenes, elleni irányelv és Málta elkötelezett a tekintetben, hogy ezekben a dosszékban is eredményt érjünk el. Itt rákérdeztek az egyéni vagy magán befektetői programokra. Én most nem csak Málta nevében beszélek, hanem 28 tagállam nevében. Minden esetre ez a, ebben a kérdésben az önök szakbizottsága március 15-én már egy vitát folytatott, a bizottság tisztázta a önök által felvetett agályokat. Tovább lépve a korrupcióra is rákérdeztek, tehát még egyszer nem csak egy tagállamot képviselek a saját országomat, hanem 28 tagállamot. És eh, mi konkrét lépéseket tettünk a korrupció ellen. Például egy olyan törvényt fogadtunk el, amiben a politikusok által elkövetett korrupciós gyakorlatokra vonatkozóan szigorú szabályokat fogadtunk el, és mi elkötelezettek vagyunk hogy, a tekintetben, hogy a ilyen e, már említett kérdésekkel kapcsolatos dossziékben e, konkrét előrelépést tegyünk, e, és itt még egyszer megemlíteném a befagyasztási, illetve elkobzási rendeletek kölcsönös elismerését, és ezzel köszönöm a figyelmüket remélem, hogy jól együtt tudunk majd működni. Elnök asszony, köszönöm szépen a válaszaikat, és sok sikert kívánunk az elkövetkezendő hónapokban. Kedves kollégák, most folytatnunk kell a munkát. ugyanis 3.12-kor az Ekonnal tartunk egy együttes ülés. A következő napi rendi pontunk a UNHCR, az ENSZ menekültügyi szervezet javaslatai Európa számára a menekültek jobb védelme az EU-ban és világszerte, különös tekintettel a jelenlegi európai helyzetre. Európában és harmadik országokban végeztek felméréseket az UNHCR kollégái, és most körünkben van Vincent Kosetel, az Európai Iroda igazgatója. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy, köszönöm a türelmét, hogy egy kicsikét késve kezdünk. Éppen ezért kérem, hogy rögtön vágjunk bele a közepébe. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Először is köszönet a LIBE szakbizottságnak a meghívásért, hogy néhány javaslatunkról beszámolhassunk. A LIBE nagyon fontos szerepet játszik az európai politika eh, jogalkotásával kapcsolatos jogalkotásban, és eh, mi már régóta a fokozottabb eh, szolidaritást szorgalmazzuk, a máltai elnökséggel most vitatták meg az elkövetkezendő hat hónap prioritásait, és mi magunk is számos ilyen prioritást fogalmaztunk meg a javaslatainkban a máltai, majd az azt követő észt elnökség számára. A mostani javaslatok, javaslataink azonban konkrétabbak lesznek. Az ENSZ menekültügyi szervezetének vezetője Filippo Grandi múlt decemberben néhány javaslatot fogalmazott meg az európai menekültügyi rendszer számára. A kormányok kiinduló országok, illetve a menekültek tekintetében. Ezek nagyon konkrét javaslatok, új együttműködési formákat céloznak. Itt a szolidaritás egy közös elem, és a javaslatok merítenek a 2015-16-os tapasztalatokból is. Külső szolidaritás, külső kötelezettségvállalás nagyon fontos. És szeretnék még térni arra is, hogy a biztos biztonságos utak jogi tekintetben történő biztosítása mennyire fontos, illetve hogy mennyire fontos megakadályozni az irreguláris mozgásokat. Itt regionális védelmi programokról van szó, illetve a szomszéd országokkal való együttműködésről az áthelyezésekről, a családegyesítésekről, a fiatalok számára biztosított ösztöndíjakról. Az anyagunkban konkrét lépéseket javasolunk az közös európai menekült rendszer átalakítására, reformjára, erről önök is majd vitát folytatnak. Egyes javaslatok túlmennek azon, amit a bizottság is javasol. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság nem mindig veszi figyelembe a tényleges fejleményeket, amelyek 2015-16-ban történtek. Először is egy közös regisztrációs rendszert javasolunk annak érdekében, hogy akik Európába érkeznek, pontosan olyan regisztrációra kerüljenek, illetve egyidejű regisztrációt valósítsunk meg. Ezáltal az érintettek számára gyorsabb eljárás biztosítható, és akik nem szorulnak védelemre, gyorsabban visszatérhetnek a hazájukba. Egy ilyen rendszerrel a bizalom is erősíthető, a legtöbb tagállamban, illetve az állampolgárok közé, körében, akiket megrázott az a helyzet, hogy regisztráció nélkül mozognak menekültek Európában. Egy ilyen közös regisztrációs rendszer komoly megtakarításokat is jelent majd. Van olyan, vannak olyan tagállamok, amelyekben öt különböző regisztrációs rendszer működik párhuzamosan, a második javaslatunk, nagyon gyakorlati javaslatot teszünk a komoly nyomás alatt működő tagállamok számára, ahol is nem lehet, ahonnan nem lehet áthelyezni menekülteket olyan tagállamokba, ahol igen, alacsony a jelenlegi menekült szám. És itt a szolidaritás változatlan egy nagyon fontos elem. A földrajzi szempont nem a fő szempont kell, hogy legyen, mint ahogy ez ma érvényesül. Harmadsorban a vegyes mozgások tekintetében gyorsított eljárásokra van szükség a határokon, és ezáltal gyorsan hozzáférhetnek a védelemhez a, azok, akik erre rászorulnak, illetve vissza lehessen téríteni azokat, akik nem jogosultak. Negyed sorban a kíséret nélkül vagy a családjuktól elválasztott gyermekek számára is javasolunk bizonyos intézkedéseket. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekeket gyermekként kell kezelni, és ez tekintetben számos ajánlás létezik az Európai Unióban is, de nincs közös gyakorlat. Tehát mi azt javasoljuk, hogy a tagállamok egy, hasonló kritériumokat fogalmazzanak meg a tekintetben, hogy minél gyorsabban kijelölhessenek gyámokat az ilyen gyermekek számára. Jelenleg több hónapig, hónapig is elhúzódhatnak ezek az eljárások, valamint a családok nyomon követése is felgyorsítandó, nagyon gyakran nem tudjuk, hogy a szülők hol vannak, és mindenféleképpen azt kell figyelembe vennünk, hogy mi a gyermekek legfontosabb érdeke. Szicíliában például több száz gyermek érkezett hajókon, és amikor eh, én hozzájuk fordultam, megkérdeztem tőlük, hogy az eh, szülőkkel eh, lehetne beszélni, és itt mindenféleképpen a gyermekek érdekeit kell figyelembe venni azt hiszem, hogy nem feltétlenül a gyermekek érdekét szolgálja, hogyha a menekült ügyi eljárásokba vonjuk be őket. Ötöt sorban azt várjuk Európától, hogy, új, hogy az új beáramlásokat megakadályozzuk, vagy ha ez bekövetkezik, akkor arra felkészültek legyünk. Európa úgy tűnik, hogy nem rendelkezik sem A, sem B tervel. Az európai szomszéd országokban, ha nem változik a helyzet, akkor nem valószínű, hogy a jövőben nagyobb számban áramlanának be menekültek Európába. 2015 nem ismétlődhet meg még egyszer, szeretnék emlékeztetni, hogy hány hónapba tellett, hogy megfelelő konténereket, vagy megfelelő feltételeket, tolmácsolást és egyéb szolgáltatásokat biztosítsunk. Fontos, hogy rendelkezzünk megfelelő kapacitásokkal és szakértőkkel, akik hirtelen bevethetők adott esetben. Tudom, hogy a bizottság is tesz, tett le ilyen javaslatokat, de ezt fel kell gyorsítani. Hatod sorban a máltai elnökséggel folytatott eszmecsere során is elhangzott, hogy a nemzetközi védelem eh, tekintetében az integrációt is javítani kell. Ez eh, egy olyan terület, eh, ahol komoly beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy megakadályozzuk az idegengyűlöletet, az intoleranciát, és megfelelő szociális szerződéseket kell kötni a helyi közösségekben a menekülteknek is részt kell venniük kötelező jelleggel integrációs programokban, és tiszteletben kell tartaniuk az alapértékeket és emberi jogokat. Az emberi parlament, Európai Parlamenttől pedig azt várjuk, hogy ezek közül a javaslatok közül minél többet beépítsünk a közös európai menekült rendszerbe, illetve fel kell tárni azokat a területeket, ahol további javaslatokra van szükség. És én felhívom a figyelmet a felgyorsított eljárásokra vonatkozó javaslatainkat, ezáltal ugyanis a felelősséget nem hárítanánk el magunktól, a befogadási eljárások látjuk, hogy hogyan működnek Görögországban. A közös regisztrációs rendszer pedig meg kell, hogy jelenjen a vitákban is. Ezen kívül egy kötelező előírásra van szükség, miszerint a finanszírozás 30%-át integrációra kell fordítani. Egyes tagállamok jelenleg mentesülnek az alól, hogy akár egy eurót is erre a célra fordítsanak. És akkor meglepődünk, hogy vannak olyan országok, ahol nincsenek menekültek. Az európai finanszírozás hogyhogy hogy nem fordítódik integrációra. Ezt mindenféleképpen szoros figyelemmel kell kísérni. Köszönöm a figyelmüket. Én nekem most nincs időm, hogy konkrét kérdésekre válaszoljak az olaszországi, vagy a görögországi, törökországi helyzetre, de mindenféleképpen várom a kérdéseiket a közelmúlt fejleményeire vonatkozóan. Köszönöm, most pedig megadom a szót a kollégáknak, López Aguirre úr először is. Köszönöm, köszönöm ezt a beszámolót, Kosetel úr. Köszönöm, hogy eljött és beszámolt a jelenlegi helyzetről, arról, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztossága min is tevékenykedik, az önök munkáját nagyra becsüljük. Ugyanis a humanitárius válság igencsak nagy, úgyhogy valóban nagyra értékeljük az önök munkáját. Szeretném, szeretnék felvetni egy pontot, egy kérdést, amely engem érint, ugyanis a vízumkódex jelentéstevője vagyok. Itt a humanitárius víza, vízum mm, aggodalomra ad okot. Itt a Libel szakbizottságban számos meghallgatást, konferenciát szerveztünk, és nagyon-nagyon sok civil szervezettől és minősített panelistától hallottuk, hogy mennyire lenne helye ennek a humanitárius vízumnak, ugyanis ez segíthetné azokat az embereket, akik az Európai Unió területére érkeznek. Humanitárius segítséget tudnánk így nyújtani nekik, azoknak, akiket üldöznek, azért, mert valamilyen közösséghez tartoznak, valamilyen vallást gyakorolnak, valamilyen etnikumhoz tartoznak, vagy bármilyen ok miatt, akiket üldöznek, esetleg a szociális hátterük miatt. Személyes vagy kollektív veszélynek vannak kitéve konfliktus zónákban bizonyos emberek, akiknek ezzel a vizummal segíthetnénk. Szeretnénk, hogyha erről a témáról többet beszélhetnénk, ugyanis azt látjuk, hogy nagy az ellenállás. Nagy az ellenállás a humanitárius vízummal kapcsolatban. A vízumkódexbe a tagállamok a tanácsban nem akarják bevenni a humanitárius vízumot. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága, illetve más szervezetek más testületek, hogyha felszólalnának ebben a témában, akkor felrázhatnák az állóvizet, és láthatnánk, hogy ahogyan az idő egyre csak halad, a humanitárius vízumra egyre kevesebb esély van. Itt zárásképpen szeretném elmondani, hogy nem csak a tagállamoknak vannak, fe, nem csak a tagállamok felelősek ebben a válságban, hanem a, legá- a jogi szabványok is. Az eddig kialakított európai jogi keret. Például az Európai Unió Bírósága a Belgiumot nemrégiben elmarasztalta egy nemrégi ügyben, amiért Belgium a humanitárius humanitárius, humanitárius vízumot adott egy szír családnak, amely a libanoni belgia nagykövetség helyen kopogtatott. Mimbert asszony. Tisztelt elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a az UNHCR képviselőjének, akitől rendkívül érdekes dolgokat hallhattunk a jelenlegi helyzetről. Olvastam az UNHCR javaslatait, amelyek átláthatóak és érthetőek, mindazonáltal lenne pár kérdésem, főleg ami a regisztrációnak a különböző szakaszait illeti. Hogyha valaki regisztrálni szeretne az egyik hotspoton, akkor különböző ö, szakaszai vannak ennek a regisztrációnak. Az lenne a kérdésem, hogyha különböző tagállamokban vannak a család különböző tagjai, akkor mi történik? A családokat összebonják e Itt az első kérdésem Svédországra, Németországra vonatkozna. Svédország és Németország számos menekültet fogadott be az elmúlt évek során. A kvóta, hogyha a kvótát ki betöltjük, akkor más országokba fogják küldeni a menedékkérőket. Na már most Svédországban nagyon sokan szeretnének szeretteikhez, szeretteikkel egy országba kerülni, szeretnének ezeket a szabályokat be kellene tartani, és el kellene érni azt, hogy a családokat egyesítsék. Ez lenne a kérdésem tehát, lehetne esetleg olyan tagállamokba küldeni a menedékkérőket, ahol már van családjuk, de tudom, hogy ez bizonyos esetekben problémát jelent. Jobban kellene, hogy működjön ez. szeretnénk mondjuk Litvániába, vagy Spanyolországba is küldeni embereket, de mi történik, hogyha az egy-egy bevándorló nem akar abba az országba menni, ahol kellene, ahova kellene mennie? Ez lenne az egyik kérdésem, és lenne még kérdésem, elolvastam az önök javaslatainak részleteit. Mi történik, hogyha valaki egyedül érkezik? A, talán a kor szerint, kor szerinti elosztást is figyelembe kellene venni, ugyanis így a befogadó országoknak a dolgát meg lehetne könnyíteni. Hogyan lehetne közös eszközünk ebben a, ezen a területen? Köszönöm, Gomez asszony. Thank you, Mr. Kos. Köszönöm, Kosetel úr, köszönöm ezt a rendkívül érdekes értékelést. Szerintem a tagállamoknak, a bizottságnak szüksége volt arra, hogy hall, hallja az ön prezentációját és a konkrét javaslatait. Szeretném, hogyha az elosztási mechanizmusról többet hallhatnánk, a tagállamok közötti szétosztási mechanizmusról. Nagyra értékelem a gyerekekkel kapcsolatos szavait. Borzasztó, hogy itt fiatalkorúakról beszélünk, és nem mondjuk ki, hogy itt gyerekekről van szó, gyerekekről, akiket gyerekként kell kezelni, ahogyan arra ön is felhívta a figyelmet. Az integrációra nagy hangsúlyt fektet, és ennek nagyon örülök, ugyanis véleményem szerint a problémának nagy része az integráció, ugyanis így lehetne a másodlagos mozgásokat elkerülni. Szeretném hogyha beszélne egy kicsit az elosztási mechanizmusról, még részletesebben. Ezen kívül pedig természetesen igaza van, amikor azt mondja, hogy ez a fragmentáció, amelyet jelenleg láthatunk, ez emiatt a regisztráció igen, csak szegényes és nem elég hatékony. Josefa, illetve egyéb kollégák. És beszélt azok, azokról a jezidiakról, akit Görögországban próbáltak regisztrálni. Egy hónapja regisztrálták őket, Portugáliában pedig senki nem mm, jelentkezett közülük, annak ellenére, hogy Portugália jelezte, hogy szívesen befogadja őket. Tehát vannak itt hiányosságok, ugyanis egy egész hónap eltelt, és még mindig nem érkeztek meg Portugáliába. Szerintem ez, ez felháborító. Már 600 ezer, 600 ember érkezett ebből a közösségből, ők már mind regisztráltak is, úgyhogy ezzel a konkrét esettel kapcsolatban lenne kérdésem. Úgy látjuk, hogy 600 ember már december közepén regisztrált, és az áthelyezésre, például Portugália jelezte, hogy szívesen befogadná őket, az áthelyezésre nem került sor. Már most az UNHCR úgy tűnik, hogy azt mondta, hogy prioritást élveznek. Szerintem itt nem arról van szó, hogy kik a prioritást, vagy ki nem, pedig szerintem, hogyha a, kimondtuk, hogy az idik közösség a, népírtásnak esett áldozatul, akkor tényleg prioritást kellene, hogy élvezzenek, de negatív diszkriminációt semmiképpen sem szabad, hogy negatív diszkriminációval éljünk. Na már most az ő esetükben negatív diszkriminációt láthatunk. Ön mit gondol erről, és az UNHCR-nek a véleménye mi ezzel a, ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Én nagyon pozitívnak tartom a következtetéseit a jelenlegi nehéz helyzet alapján. és különösen pozitívan értékelem azt, hogy legális útvonalak biztosítása mennyire fontos, erre kell koncentrálni, valamint azt is, hogy az integrációra helyezi a hangsúlyt. A következő hónapokban ez fokozott problémát fog jelenteni, nem csak az érintettek szempontjából, hanem a biztonság szempontjából is. Ha nem sikerül ezt a helyzetet megoldanunk, és helyreállítani a normál életkörülményeket a menekültek számára, akkor a propagandának adunk csak táptalajt, tehát aktívnak kell lennünk a visszatérítések kapcsán teljesen botrányos, hogy hónapokig tart amíg az adatokat feldolgozzák, és Görögországban van egyfajta előregisztráció, és az általam felkeresett menekültek esetében előfordult, hogy április óta zajlik ez az eljárás, és ez teljesen abszurd. Ha így működik a bürokrácia, akkor semmit nem érhetünk el. Görögország esetében láttunk számos példát, képet arról, hogy milyen körülmények között élnek az ilyen kemény téli viszonyok között, erre tekintettel is mindenféleképpen véget kell vetni ennek a bürokratikus eljárásnak, és minél gyorsabban fel kell dolgozni a kérvényeket. És akik mások, vagy lehet a másút is élhetnének, azoknak meg kell teremteni a lehetőséget. Van, aki áprilisban érkezett, van, aki novemberben, és az eljárás teljesen összezavarodik. Úgyhogy egyfajta task force-ot kellene felállítani, amely lehetővé tenné az ilyen esetek pragmatikus szempontból történő hatékony feldolgozását. Tehát például, ha valaki embercsempész erőszak áldozata volt, és hetekig fogságban van, miközben megszabadul, és aztán április óta vár arra, hogy a kérvényét elbírálják. Köszönöm, Wikström úr. Asszony. Nagyon köszönöm. Köszönöm a prezentációt. Itt olvasom ezt a dokumentumot, ezt a brossúrát, és azt látom, hogy ez a munka igazi nagy hozzájárulás az Európai Unió munkájához, ugyanis ez a dokumentum pont azt emeli ki, azt támogatja, amit mi is támogatunk, és mi is, amin mi is munkálkodunk. A szolidaritás, a felelősség, a bizalom erősítése. Nagyon időszerű tehát ez a dokumentum. Szeretném megtudni, tudom, gondolom, hogy tudja, hogy ez a munka éppen jelenleg zajlik. Szeretnénk egy közös menekültügyi rendszert kialakítani. Én a Dublini reletnek a jelentéstevője vagyok, és azt látom, hogy nem csak itt a parlamentben, hanem máshol is nehéz a tagállamokat bevonni a munkába, ugyanis számos tagállam visszakozik jogilag kötelező érvényű eszközről lenne szó, ahol is a tagállamok közötti felelősség megoszlik egy kvóta szerint. Szeretném, hogyha a Dublini javaslatról, a bizottság javaslatáról mondana pár szót. Ahogy olvasom itt ezt a dokumentumot, úgy néz ki, hogy ez összecseng a, az önök célkitűzéseivel amikor is a Dublini rendeletről, illetve az egyéb jogi eszközökről beszélünk, amelyeken jelenleg dolgozunk, akkor ebben a kontextusban szeretném azt is kiemelni, ami már itt elhangzott, ugyanis számomra az új Dublini javaslattal pont ez az egyik nehézség. Hogyan lehet elérni azt, hogy a kíséret nélkül érkező fiatalkorúakat megvédjük? Tudjuk, hogy tavaly legalább 10 ezer fiatalkorú gyermek, tinédzser tűnt el. Egyszerűen eltűnt a rendszerben, és ők visszaélések áldozatai, nem csak itt Európában, hanem mindenhol a világban. Szeretném kérni az ön véleményét erről, hogyha esetleg ki tudna térni kicsit részletesebben arra, hogy mit gondol erről. Tehát a kiszolgáltatott gyermekekről. Ami az integráció kérdését illeti, én ott voltam a szeptemberi ENSZ menekültügyi csúcson, és az integráció benne is van az ENSZ közleményben. Nagyon érdekes fejezet ez itt számunkra, európaiak számára. A hatóságok, a kormányok felelősségéről is szó van láthatjuk, hogy a teljes nemzetközi közösség, az egyetemek, a gazdasági szereplők, az oktatási az oktatás szereplői számára mind-mind van feladat ebben a rendszerben. Ez tagállami kompetencia, de mégis vannak jó példáink, jó tapasztalataink, amelyeket meg tudunk osztani. Tehát tudná esetleg konkrét javaslatokról beszélni egy kis a regisztráció témájában, és a kötelező Dublini felelősségmegosztó rendszerről. Ez érdekes lenne számomra. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, Schlein asszony. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Egyetértek a mm, Wistrom kollégával, ugyanis ez nagyon érdekes dokumentum, amely hozzájárul a mi munkánkhoz, mi eszmecserénkhez is. Nagyra értékelem azt az erőfeszítést, amelynek a keretében olyan munkát, olyan rendszert szeretnének kidolgozni, amely számos alternatívát ad a menekülteknek arra, hogy a családjuk egyesülhessen. A szélesebb családi kapcsolatokra is épít ez a rendszer. Lenne egy kérdésem, és egy aggodalmat is szeretnék megosztani önnel. Ami a kérdést illeti, ez a következő lenne. A Dublini rendszer rendelet reformjában, a 3 per 3-as cikkben előkerül az úgynevezett inadmissibility check, amely a biztonságos harmadik országokkal kapcsolatos. Azt láthatjuk, hogy nincs közös európai fogalom ezzel kapcsolatosan, nincs egy közös európai biztos, harmadik, biztonságos harmadik országokat listázó lista, és úgy azt, láthat, azt látjuk, hogy az országoknak kell eldönteniük egyesével, hogy a kérelem elfogadható-e vagy sem. Tehát biztonságos országon keresztül ment-e a menekült kérő. Tehát ez alternatíva, vagy pedig, vagy pedig nem opcionális, ez itt a kérdés. Szerintem itt valódi kockázat kerül, fel, kerül elő, ugyanis 70-80 százalékos szűrésről is lehet itt szó. Itt gondolok az én hazámra, Olaszországra, vajon melyik országok lesznek biztonságos országok, és melyek nem. Afganisztán mondjuk biztonságos ország. Láthattuk, hogy milyen joint way forward van Afganisztánnal. Esetleg ön is úgy érzi, hogy ez a, ez a cikk és ez az inadmissibility check, ez veszélyes szűrő lehet amely elősz, amelyet először alkalmazunk, még mielőtt megnéznénk, hogy a kérelmező kiszolgáltatott gyermek védeni kell-e. Erre ez ideig nem is jutunk el, hiszen az első szűrő alapján lehet, hogy a kérelmet rögtön elutasítja az adott tagállam. Mi történik, hogyha egy kérelmet nem befogadhatónak minősítenek? Ez aggaszt engem, ugyanis látom, hogy az első belépési országok annyira túl vannak terhelve jelenleg, hogy számos nehézséggel találják magukat szembe. Köszönöm, és hogyha egy kicsit tudna beszélni a görög szigetekről, ez nagyon jó lenne, ugyanis láttam, hogy az a UNHCR küldött szakértőket a görög szigetekre. Köszönöm. Björk asszony. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a munkájáért, és közben köszönni, hogy együttműködik velünk. Jelentéstevője vagyok ez, ennek a kérdésnek, és így én is örülök annak, hogy itt van velünk, és beszélt a menekült táborokban látható helyzetről, a vízumokról, illetve a családegyesítésről. Ami az áthelyezés kérdését illeti, ön kulcsfontosságú szereplő ebben a témában, és jól működik velünk együtt ebben a témában. Azt szeretném kérdezni, hogy lehetne esetleg egy közös modell kialakítására lehetőség a bizottság javaslata alapján. A bizottság javaslatában persze vannak hiányosságok, az Európai Parlamenten belül más kollégákkal is dolgozunk együtt annak érdekében, hogy nagyra törő programot dolgozhassunk ki, olyan programot, amely a lehető legtöbb menekült kérővel foglalkozik. 100 ezer menekültig. Elképesztő, hogy van, a, van ez a négyes cikk ebben a szövegben, és a négyes cikk Ben előfordul az Európai Unió és Törökország közötti egyezmény. Szeretném megkérdezni, hogy mit gondol erről, mit gondol az áthelyezés fogalmáról ebben a kontextusban. Nagy reményekkel nézek ennek a javaslatnak a jobb átétele elé. Tudom, hogy, és remélem, hogy tudjuk még ezt a szöveget finom hangolni. Nagyon gyorsan még szeretnék reflektálni az ön által bemutatott javaslatokra. Vannak ebben a javaslatban nagyon jó elemek. Szeretném felhívni a figyelmét a felgyorsított határellenőrzésekre. Az előző olasz képvis, az előbb felszólalt olasz képviselő elmondta, hogy van még mit javítani ezen a rendszeren, nem tudom, hogy hogyan lehetne javítani a jelenlegi keretrendszert. Egyetértek a kollégákkal, akik felvetették a görög helyzetet. A jelenlegi görög helyzet egészen egyszerűen elfogadhatatlan. Még az ausztrál modellről nem alakítottunk ki az álláspontunkat. Erre majd még sor kerül. Ott ugyanis a menekülteket csak úgy magukra hagyják, és nem segítik őket. Ez egyáltalán nem élhető rendszer. A máltai elnökség egy tweetet tett közzé, amelyben a EU-Törökország egyezménnyel kapcsolatosan felszólalnak. Köszönöm, én még négy kolléga szeretne felszólalni. Gondolom, hogy mindenki a válaszokra kíváncsi, az együttesülést pedig el kell kezdünk 11.50-kor, úgyhogy kérem, működjenek együtt velem, mert hogyha nem, akkor nem tudjuk meghallgatni a válaszokat. Sargentini asszony. Nagyon köszönöm, elnökasszony, engedje meg, hogy együttműködjek önnel. Szeretném megtudni, hogy az UNHCR mit gondol a jelenlegi um, áttelepítési javaslatról. Az áttelepítés ön szerint jó vagy sem. Amikor én erről a rendszerről olvastam, akkor először azt gondoltam, hogy nem. Az Európai Unióban az áttelepítés során a lehető legtöbb embert, legtöbb menekültet kellene segíteni. mit gondol erről? Sargentini asszony, köszönöm. Kienga asszony. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok én is röviden hozzászólni. Nagyon örültem, hogy hallhattam az ön felszólalásában, hogy jó lenne a közös regisztrációs rendszer kialakítása és az integrációs politika továbbfejlesztése, befogadó integrációs politika kialakítása. Véleményem szerint ez bürokratikus egyszerűsítése is szükség van, ugyanis az integrációhoz, a befogadáshoz először is be kell fogadni az embereket rövid, rend, rövid idő alatt. pedig az emberek befogadása a bürokratikus eszközök jelenlegi működése miatt túl lassú, és hogy az emberek befogadása, integrációja is lassú. Olaszország, Görögország és egyéb országok tekintetében ez igen nagy problémát jelenthet. Olaszország jó példával jár elő, mindazonáltal nincs szolidaritás, és éppen ezért nem tudjuk ezeket a projekteket tovább mélyíteni. A kérdésem a következő lenne. Itt a vészhelyzetek, a nagy központok, nagy vészhelyzeti területek kezelése után milyen integrációra vonatkozó javaslatai lennének. Szeretném tudni, hogy mi a vélemény erről. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy a, milyen hálás vagyok az ENSZ menekültügyi főbiztosságának ezen javaslatokért. Van ebben a javaslatban egy mondat, amely igen csak megütötte a fülemet hogyha nincsenek jogi eszközök, nem fogadjuk be a menekülteket, akkor egy nagy underclass alakul ki. Ez a mondat csak megütötte a filmet, valóban ezzel, ennek a veszélynek vagyunk kitéve. Éppen ezért szeretném, hogyha egyértelműen állást foglalna az ENSZ menekültügyi főbiztossága az Európai Unió és Törökország között kötött egyezményről olyan egyezmény ez, amely több sebből vérzik. Ezt már többször elmondtam itt ebben a bizottságban. Az egyezmény több sebből vérzik, és még mindig öm, lemásolandó modellnek tekintik az Európai Unió számára. Na már most, hogyha ezt a, az egyezményt a Líbiával, kötendő egyezmény esetében csak úgy lemásoljuk, akkor ez nem lesz, nem lesz jó. Itt a líbiai felség területeken olasz hajók vannak jelen. Én egyszerűen nem értem, hogy hogyan lehet az, hogy a Törökországgal kötött egyezmény modell lehet, akkor, amikor a görög szigeteken humanitárius válságot látunk, rendkívül súlyos humanitárius válságot. Ennek ellenére továbbra is azt halljuk, hogy a menekültek, akik Európában vannak, és akik Görögország gon keresztül érkeztek Európába, azok visszamehetnek Görögországba. Azt halljuk, hogy mennyire jó a Törökországgal kötött egyezmény, annak ellenére, hogy ezt az egyezmény nem tartja be Törökország, valami itt, itt nem működik ebben az egészben. Szeretném valóban megtudni, hogy ön mit gondol erről. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, én is rövid leszek. Nagyon aggaszt az, hogy az em, a menekülteket, az emberek, az emberek menekültek, ki vannak téve az embercsempészetnek, és az engem nagyon aggaszt hogyan lehetne harcolni jobban, eredményesebben az embercsempészet ellen. Én úgy látom, hogy nincs elég szankció, nem alkalmazunk elég szankciót, pedig itt az emberi jogok megsértéséről van szó. Tudjuk, hogy ez mivel jár, szexuális kizsákmányolás, nők elleni erőszak, gyermekek elleni erőszak. Én nekem úgy tűnik, hogy nem is foglalkozunk eléggé ezzel beszélünk monetárius folyosóról, na de igazából valóságban tényleg eléggé harcolunk ezen kérdések ellen. Látjuk, hogy milyen nagy a bevándorlási áramlat, a bevándorlási hullám, hogyan lehetne egészen konkrétan harcolni az ilyen kérdések ellen. Köszönöm. Nagyon köszönöm nagyon nehéz feladata van, ugyanis nagyon kevés idő áll rendelkezésére arra, hogy válaszoljon a kérdésekre. 11.50-kor az együttesülést el kell kezdenünk, úgyhogy kérem, próbáljon meg nagyon rövid lenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, valóban lehetetlen küldetés ez, úgyhogy inkább azt javaslom, hogy személyes találkozók keretében vitassuk meg a részleteket. Gondolok itt az elosztási rendszerre, illetve az elfogadhatósági kritériumokra, és így tovább. Tudom, hogy a bizottságnak ez nagy fejtörést okozott, hát 7 percben nem fogom tudni ezt összefoglalni. Először is, ami a humanitárius vízumot illeti, teljes mértékben támogatjuk azt. Itt az a legnagyobb dráma, hogy vannak olyan országok, amelyek ezt, ezt a gyakorlatot már folytatják, illetve végzik azonban gyakran azt látjuk, hogy, hogy nehéz ennek a működtetése. Jog, jogilag helyes utakra van szükség, de ez nehezen működik. Aztán ott van a családegyesítési vízum. Hogyha Kelet-Szudánból egy eritreai ilyen vízumot szeretne, szinte lehetetlen, nem kap tolmácsolási segítséget sem. Tehát nagyon nehezen működik ez az egész rendszer. Óriási a retorika, a csempészek bizniszmodelljét akarjuk megtörni, és így tovább. Ebben mindannyian egyetértünk. Valóban megfelelő migrációs rendszerre van szükség, ott vannak a tranzitországok, és így tovább, de hol van az alternatíva a menekült státuszra rászorulók számára? családegyesítés. Miért prioritás ez számunkra? Nos, azért, mert ez, ez valóság, ez a valóság Európában. Ismét, hogyha egy fiatal eritreairól beszélünk, aki Olaszországba érkezik, a politikusok számára két választási lehetőség van. Vagy legálisan utazik oda, ahol családja van Európában, vagy pedig illegálisan. De az biztos, hogy ez az ember mozdulni fog. Tehát inkább győződjünk meg arról, hogy az európai törvények a mozgásnak ezt a dinamikáját amelyet a családi rugók mozgatnak, figyelembe veszi. Ezt szabályozzuk, ezt próbáljuk kontrollálni, ezt próbáljuk biztosítani, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ez nem fog bekövetkezni. Az biztos, hogy valahova máshová kell menni annak az adott embernek, hogyha hogyha az az, az, az adott személy nem akarja, hogy őt áthelyezzék, akkor, akkor nincs joga arra, hogy máshová menjen. Tehát itt a szolidaritási eszközről van szó. Ami a nem befogadhatósági eljárást illeti, erre most nem szeretnék a részletekbe bocsátkozni, biztos, hogy egy gyorsított rendszer esetében biztosítékokra van szükség. Azonban, hogyha Görögországban van az ember, és egy tunéziai vagy bangladesi emberrel, vagy jazidivel találkozik Irakból, akkor nem kell egy óra ahhoz, hogy az ember meghatározza, hogy nemzetközi védelemre szorul-e az az embere vagy sem. Persze alkalmazni kell a törvényeket, de hát tudni kell, ismerni kell a származási országban levő ö, helyzetet. Tehát nem, nem óriási tudományról van szó, hanem egy, egy logikus eljárásról az esetek 60-70%-át végig lehetne vinni gyorsított eljárásban, a többieknél normális eljárásrendre lenne szükség. Ami pedig a kísérlet nélküli fiatalkorúakat illeti, erről beszéltünk. Szerintem a gyermek érdekét kell a középpontba állítani. Természetesen védelm, védelemre szorul, és a legjobb védelem a családi védelem, akkor, amikor erre lehetőség nyílik, de legalábbis hozzunk létre olyan rendszereket, amelyek ezt a családi kapcsolatot próbálják helyreállítani. Aztán az integráció. Nagyon részletes javaslatokat vetettünk papírra. Szeretném ezt kiegészíteni valamivel, ami benne van az anyagban, de nem részletezett az alapok 30%-át az integrációra kívánjuk szenni, de nem mondjuk azt, hogy ezeknek az összegeknek a tehát ez az összeg teljes mértékben egy a, az állam kezébe kell, hogy kerüljön. Helyet kell hagyni a civil szervezeteknek, a különböző közösségeknek, a önkormányzatoknak, tehát más fellépőknek is. Itt nem egy állami politikáról van szó, hanem egy integrációs folyamatról, ahol a különböző közösségek óriási szerepet kell, hogy kapjanak. Tehát nem állami alapról, nem állami támogatásról van szó. Van szó. Aztán Líbia, az Európai Unió törökországi megállapodás nem adhat mintát Líbia számára. Az biztos, hogy nagyon sok munkát kell még végezni, ahogyan elmondtam, Olaszországban voltam, és az embereknek mindössze 39%-a, tehát az érkezők 39%-a védelemre szorul. A többiek nem tehát ezen ö, személyeknek vissza kell térniük a saját országukba, illetve nem is kellene, kellett volna elhagyniuk a származási országukat, tehát ezen kell dolgoznunk. Nincs időm, hogy a részletekbe bocsátkozzak, ami pedig a relokációt illeti, ez a menekültügyi irodához tartozik ez a kérdés. Mi felajánlottuk a szolgálatainkat, és azt mondták, hogy erre nincs szükség, hogy, a, miért, nem, miért nem mozognak gyorsan a jazidikaiak azért, mert ezek egy része iraki, ők nem tartoznak bele a relokációs kvótába, nem érik el a küszöbértéket. Aztán vannak olyanok, akik, akik egyszerűen még nem kerültek, akiknek az esete még nem került földolgozásra a görög hatóságok által. Ezt sem igazán értjük, hogy ez miért van. És aztán regisztrálni kell ezeket a személyeket, de miért nem regisztrálták őket, mert a hotspotoknál, tehát igazából itt nem egyértelmű, hogy miért nem működik megfelelően a rendszer. A, ismét azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobban lehetne menedzselni ezeket a dolgokat, nem csak az adott országokról van szó, hanem óriásiak a kihívások, tehát egy kicsit konkrétabb fellépésre van szükség. Nem elveszett csata ez még, de mindenképpen konkrét fellépésre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönjük szépen ezeket a szavakat, ezeket a magyarázatokat, és bizonyára majd rendelkezésre áll a kollégák számára, mennyiben erre szükség van. Tisztelt kollégák, mivel csúszásban vagyunk, ezért rögtön kezdjük is meg a közös ülésünket az ECON szakbizottsággal. Azt kérem, hogy akik elhagyják a termet, ezt csendben tegyék, annak érdekében, hogy tovább léphessünk az a napi rendben. Itt a pénzügyi rendszerek kihasználásáról van szó, pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozás témájában. Még egyszer azt kérem, hogy akik elhagyják a termet, most tegyék, és csendben, hogy folytathassuk a munkánkat.